Allora. Buonasera, già abbiamo qualche... Kellemes délután, néhány perc késéssel kezdjük, és emiatt vágok bele a dolgok közepébe, üdvözlöm az egybegyűlteket, a tagokat, és különösen ki szeretem emelni a három jelöltet, és elkezdjük az első napi rendi pontot. A napi rend tervezetének elfogadásáról van szó, hogyha nincs hozzászólás, akkor elfogadottnak tekintem a napi rendet. Következik most az eljárás ismertetése a képviselők számára. A bizottság munkája mindenki előtt nyitva áll a 204-es cikk értelmében. A petíciós bizottság hat jelölést kapott Európai Ombudsmani posztra. Ez közül három elfogadható a pályázat feltételének szerint Mai napon meghallgatjuk a három érvényes pályázatot. ABC sorrendben fogjuk meghallgatni őket. Először Vittorio Bottoli, majd Nikiforos Diamanduros, majd Pierre-Yves Monet következik egy órát kapnak a jelöltek, és ez alatt bemutathatja a saját pályázatát, illetve válaszolhat a képviselő kérdésére. 15 perces bevezető lesz, majd egy első kérdés forduló. Meg fogom adni a szót a kollégáknak, a tont módszert követve aztán majd 15 perc lesz a Catch the Eye eljárás alapján. A petíciós bizottság honlapján napok óta megtalálhatták önök a különböző információkat az eljárásról, illetve a kép jelöltek életrajzáról is találtak néhány adatot, a kérdéseket is megtalálják, illetve az ezekre eh, beadott válaszokat. A mai napon tehát eh, elkezdjük ezt az audíciót, és rendelkezünk már néhány információval ezekből az előzetes anyagokból. Az eh, meghallgatás végén a mai napon a bizottság egy véleményt fog kiadni, és ezt továbbítjuk a parlament elnökségéhez, és így fogunk eljárni, majd az elnökség foglalkozik azzal, hogy mikor kerül majd sor a végleges választása az Európai Parlament által. Ha nincs további hozzászólás, és nincs ellenvetés, akkor én megkezdeném a meghallgatást, és ide szólítanám az első jelöltet, Vittorio Bottoli urat kérem. Okay. Non c'è. <laughs> Nincs itt. Igen, hamarosan érkezik bizonyára. Nem arról van szó, hogy visszamondta a jelölést, visszavonta a jelölését, itt is van. Üdvözlöm! Akkor néhány percet kap, azért, hogy kényelmelje magát. És megerősítem, hogy Bottoli úr egy 15 perces bemutatkozáshoz kap időt, majd utána kezdődik egy kérdés felelet szakasz. Öné a szó, parancsoljon, Botoli úr. Tisztelt elnök asszony, tisztelt petíciós szakbizottságbeli eh, képviselők, először is engedjék meg, hogy köszönetet mondjak azért a lehetőségért, amelyet az első szelekciós kör után eh, nekem kínáltak, megjelenek ölök előtt. Ez a bevezető szándékosan rövid lesz majd. Tapasztalatom alapján ugyanis tudom, hogy a vita, a vita a leghatékonyabb módja annak, hogy témákat körbejárjunk, amelyeket önök fognak megválasztani, annak érdekében, hogy jobban értékelni tudják azt, hogy ki ül önök előtt. És talán így tudunk eh, több időt szakítani olyan egyéb kérdésekre, amelyeknek önök érde, arra érdemesnek tartanak. Az emberi jogok eh, történelmének tanulsága ez, e, e, erre tanítom a hallgatóimat is. Önök az Európai Parlament eh, képviselőiként, illetve ezen szakbizottság tagjaiként közelről ismerik az emberi jogok nem jogi úton történő védelmének kérdését. Ezt egy független, könnyen hozzáférhető és szoft ellenőrzésnek számító közigazgatási elemnek tekintjük. Önök megkapták az önéletrajzomat, és az, hogy én most itt lehetek önök előtt, ez azt jelenti, hogy ezt adekvátnak találták. Minden egyéb tisztázás céljából állok a rendelkezésükre. Mindezeken túl már írásban válaszoltam néhány konkrét kérdésre releváns témakörökben. Válaszaim tükrözik prioritásaimat, mely célja az, hogy az ombudsmani eh, feladatok betöltését javítani lehessen, és eh, hogy az ombudsman a lehető legnagyobb láthatóságot, eh, figyelmet kapja, de van egy olyan koncepció, mely alapvető fontosságú, és éppen ezért ismétlésre szorul. Az emberi jogok hivatalos elismeréséről van szó, amely minden tagállami alkotmánynak része. Önmagában ez nem elegendő az ilyen jogok biztosítása céljából. Tulajdonképpen ez a védelem, és most egyértelműen az ombudsman által garantáltra gondolok, nos, ez nem ugyanolyan minden tagállamban sőt, egyes régiókban is más és más. És éppen ezért evidens diszkrimináció mutatkozik egyes országok, egyes régiók között. A legutóbbi Európai Ombudsman intézmény találkozón Firenzében egy akasztó tendenciát véltünk körvonalazódni, körvonalazni. Egyes ombudsmanok Európában egyes ombudsmanok szerepét, szerepkörét a jogszabályok alapján felszámolták, másokat meggyengítettek, egyeseket emberi és pénzügyi erőforrás szempontból meggyengítettek, visszaszorítottak. Nos, ez olyas valami, amit sok ombudsman régóta ismernek, tudatában van. Két kérdést kell megválaszolnunk ennek kontextusában. Egyrészt, az ilyen negatív tendenciáknak mi az oka? Másodszorban, mit lehet és mit kell tennie az Európai Ombudsmannak eh, ennek probléma kapcsán? Ami az első problémát illeti, annak okait illetően, hogy miért történik mindez, azt hiszem, hogy ez mindenki számára világos, aki emberi jogokkal foglalkozik, illetve naponta kapcsolatban van a közigazgatással. Fel kell ismernünk azt, hogy a parlament, illetve a helyi regens önkormányzatok olyan struktúrák, amelyeket a nép hoz létre annak érdekében, hogy elvégezzék a szükséges feladatokat, azokat, amelyek szükségesek az, az ország működtetőséhez, illetve az ország jólétéhez. De amikor ezek a posztok létrejönnek, ezek a struktúrák önálló, gyakorlatban autonóm szervezetekké válnak, bizonyos univerzalitás mentén. Ebben az esetben már nem a nép kezében levő eszközökről van szó, hanem a nép válik ezen struktúrák fejlődésének, fejlesztésének eszközévé. Más szóval, a vezető réteg úgy tűnik nem tudja elvégezni alapvető feladatát, ellátni alapvető feladatát, vagyis azt, hogy delegált, instrumentális testületként eleget tegyen a lakosság igényeinek, a szuverenitás rendjébe illeszkedő testületként. Ami második pontot illeti, valamilyen orvoslatot erre is találnunk kell tulajdonképpen nyilvánvaló az, hogy az Európai Unió polgárai vonatkozásában nem fordulhat elő diszkrimináció, hiszen közös polgársággal rendelkeznek. Éppen ezért nagyon fontos, hogy az intézményi testületek, amelyek emberi jogok kérdésével foglalkoznak, illetve ezek védelmével, illetve minden ombudsman számára, amelyeket az európai hálózat köt össze, Fontos, hogy elismert, látható referencia pontjuk legyen. Az Európai Ombudsmanról van szó. Hogyha kritikus, illetve nyilvánvaló diszkrimináció esete merül fel, hatékonyabb lenne, hogyha a parlamenttel, különösen ezzel a bizottsággal összhangban léphetnének fel. Tudom, hogy tíz év telt el azóta, hogy régióm, illetve hazám eh, polgárainak szenteltem magam, és egy eh, friss, energetikus eh, szolgáltat igyekeztem nyújtani. Azt hiszem, hogy most még nagyobb aktivitásra van szükség, nagyobbak a kihívások, nagyobb a lehetőségek is arra, hogy az emberi jogokat védeni tudjuk. Ez most alapvető fontosságú, hogy egyre átfogóbb, egyre közösebb európai integráció kontextusába ágyazódjunk. Tisztelt elnök asszony! Bevezető szavaimat ezzel zárnám, de azt hiszem, hogy nagyon sok fontos aspektus részleteiben is ki tudunk elemezni, és ez ki fog majd derülni az önök kérdéseiből. Egyébként, eh, tisztelt elnök asszony, most eh, azt kérném, engedjék meg, hogy anyanyelvemen folytassam. Tekintettel arra, hogy milyen fontos és kényes kérdésekről van szó, alapvető fontosságú, hogy a félreértelmezéseket el tudjuk kerülni. Éppen ezért az önök iránti tiszteletből szeretném, hogyha legpontosabban tudnám kifejezni magamat. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen Vittorio Bottoli bevezetőjét. Természetesen válaszolhat az anyanyelvén a kérdésekre, az az olaszul. Ezen el megnyitom a vitát és kérem a kollégákat, hogy tegyenek föl kérdéseket. Két percet kapnak a kérdésekre, ahogy korábban ezt megbeszéltük. Az első hozzászólás Gruni képviselő parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm, üdvözlöm, Bottoli úr. Nos, a kérdéseim először is, mik lesznek a prioritásai az Európai Ombudsmannak a következő időszakra? Milyen javulások, javításokat fog bevezetni az ombudsmani intézményhez, és valamilyen ö, változtatást szeretne bevezetni az ombudsmani státuszban? Mit fog tenni az ombudsman annak érdekében, hogy jobb szolgáltatást tudjon nyújtani a lakosságnak, úgy, ahogy ezt a szerződést meghatározza? Milyen hiányosságokat lát ön ebben az intézményben? Milyen módon fogja tudni konkrétan eh, konkretizálni az ön tervét, milyen módon kíván együttműködni a petíciós szakbizottsággal, és milyen módon fog együttműködni a többi intézménnyel. Köszönöm szépen. Grazie, onorevole Gruni. Köszönöm szépen, Gruni asszony. Én először több kollégának adom meg a szót. Bosszinára kollega. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt jelölt úr. A kérdésem a következő lenne. Hogyan kívánja konszolidálni az Európai Ombudsman, illetve a nemzeti ombudsmanok közötti kapcsolatot? Köszönöm. Grazie, l'onorevole Köszönöm szépen, Ankis képviselő. Hankis képviselő asszony.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 <clears throat> európai uniós tagországok polgárai közül sokan érzik úgy hogy az emberi jogoknak egy sajátos szelete nevezetesen a nemzeti kisebbségek jogai valahogy az európai unió érdeklődésének a homlokterén kvül esett valamiféle mostoha gyerekké vált. ennek talán az az oka hogy nem akarjuk behozni a velük járó konfliktusokat de nagyon sokan gondoljuk úgy, hogy a konfliktusok békés megoldásának, dialógusok útján történő rendezésének nem az a jó útja, hogyha szőnyeg alá söpörjük a konfliktusokat, hanem ha az ombudsmani tisztségen keresztül is segítjük a tisztázásukat és békés elrendezésüket. Az én két egymáshoz kapcsolódó kérdésem tehát arra irányul, hogy a és egyben ezt szeretném majd a két másik tisztelt jelöltnek is címezni, hogy számíthatunk-e arra, hogy a kisebbségi jogok a maguk méltó helyére kerülnek, és foglalkozni fogunk velük aként, mint az emberi jogok sérelmének sajátos esetei, az emberi szabadság és az emberi méltóságon esett csorbáknak az esetei. Ugye ez azért is nagyon lényeges, mert sokan eh, érzik úgy az Európai Unió tagországai közül azt hiszem, többek között az én szülőhazámban, Magyarországon is az emberek bizonyos csalódottságot éreznek, mert úgy érzik, hogy a nemzeti kisebbségeiknek a jogsérelmeire valahogy nem fordul elég figyelem, nem táplál az Unió velük szembe elég szolidaritás na most azt gondolom hogy ez abból fakad és ebben lennék a véleményére kváncsi hogy sokszor a nemzeti politika a közös politikával szemben áll olyan esetekben is amikor pedig olyan emberi jogok és olyan értékek sérülnek amelyek a mi közös politikánknak az alapjait jelentik és ilyenkor merül fel a kettős mérce problémája tehát nagyon érdekelne hogy terveze ön valamilyen változtatást azon, hogy világosabbá váljon, hogy mi nemzeti politika és mi nem, és hogy az emberek, az állampolgárok ne érezhessék úgy, hogy sok esetben kettős mércével mérünk, és napokon át foglalkozunk mondjuk az olasz sajtószabadságon esett állítólagos sérelmekkel, ami nem is tudjuk, hogy úgy van-e, meg talán azért nem is volt annyira egyedülálló, ugyanakkor olyan dolgokkal meg azt mondjuk, hogy nem foglalkozunk, mert az csak nemzeti kérdés, ami állampolgároknak a, a, a tömegeit érinti, mint jogsérelem. Tehát a kérdésem ez volna a kisebbségi jogok méltó helyre kerülése. Kívánja -e ezt valamilyen módon újra definiálni, törekedni arra, hogy a kettős mérce alkalmazása háttérbe szoruljon, és ennek jegyében világosabbá váljon a nemzeti politika és a közös politika egymáshoz való viszonya az emberi jogok tükrében. Köszönöm szépen! Grazie, l'onorevole Köszönöm szépen, Paledeli képviselő. να ευχαριστήσω καταρχήν τον κύριο Μπότολη ε, ότι βρίσκεται μαζί μας. Θα σας κάνω μια πάρα πολύ σύντομη ερώτηση, κύριε Μπότολη. Köszönöm szépen. Egy nagyon rövid kérdésem lenne Bottoli úrhoz. Melyik volt a legnagyobb probléma, amivel önnek nemzeti ombudsmanként szembe kellett szállnia. Milyen módon kezelte azt a problémát? Mert szeretném tudni, hogy milyen módon fogja kezelni egy ilyen problémát európai ombudsmanként, és milyen módon fog ezeket a kérdéseket kezelni európai szinten. Thank you, Harkin képviselő. Who would like to... Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is üdvözölném a ma délután ülésünkön Botoli urat. Elnézést, hogy nem voltam itt végig a prezentáció idején, de a nagy részét elkaptam. Négy kérdést szeretnék feltenni. Először is Botoli úr, az átláthatósági rendelet, az 1049-es rendelet az EU intézmények adminisztratív tevékenységére, tehát a tagállamok adminisztratív tevékenységére, illetve az uniós jogszabályok alkalmazására vonatkozik. A célunk az, hogy EU és nemzeti tagállami szinten is eh, legyenek intézkedések annak érdekében, hogy az euró szóló információhoz a polgárok hozzáférjenek. Milyen szerepet lát önmagának, hogy ez ezen szabályokban le, lefektetett elemeket alkalmazzák, és milyen intézkedéseket javasolnak, hogy a polgárok információt való hozzáférését javítsák? A második kérdésem sokkal rövidebb. Arra szeretnék rákérdezni, személy szerint hogyan járulna hozzá a szolgáltatás központú megközelítés javításához az intézményekben. A harmadik eh, kérdésemben tulajdonképpen részben válaszolt bevezetőjében az intézmények eh, öncélúvá válásáról van szó. Tehát saját céljukat szolgálják, nem az ügyfelek, nem a polgárok érdekeit szolgálják. Hogyan kívánja biztosítani az, hogy az EU ombudsmanja nem egy ilyen intézménye, nem egy ilyen önös intézményé válik? Végezetül, mivel ez a hivatal polgárokkal foglalkozik eh, szinte teljes időben, azt hiszem, hogy polgárbaráttá kell tenni. Különösen az, hogy hogyan válaszolják meg ezeket a kérdéseket. Ugyanis a polgárok egyszerűen nem tudják megkülönböztetni az egyes EU-s intézményeket egymástól. Úgyhogy eh, a gondolataira lennék kíváncsi ezzel kapcsolatban, és ugyan azt gondolom, hogy mi, akik ezen intézmények kellős közepén ülünk, nem mindig látjuk azt, hogy azok, akik hozzánk fordulnak segítségért, nem igazán tudják az egyik intézményt megkülönböztetni a másiktól. Köszönöm. Honorable Oken. Oken képviselő parancsoljon. Thank you. Köszönöm szépen, és azt is köszönöm, hogy eljött hozzánk. Egy kérdésre koncentrálnék, amelyet nagyon is fontosnak tartok az ombudsman poszt szempontjából. Ez pedig a megfelelő adminisztráció és a jó gyakorlatok kérdése, és e, hisz e, ezt kell e, követnie az ombudsmannak. Most már e, megvan a jogi alap is, van két új cikk is, ez jelenti a jogalapot a megfelelő adminisztráció bevezetéséhez minden egyes európai intézménynél. Ön hogyan kíván bánni ezekkel az új cikkekkel, hogyha ezeket a szabályokat foganatosítatni kívánja az európai intézményeknél? Szalá Köszönöm szépen, Szalábrakosz képviselő. Köszönöm szépen eh, Botoli úrnak, hogy eljött hozzánk, ez óriási megtiszteltetés számunkra. És a következő kérdést szeretném feltenni önnek. Az a benyomásom, és sokak osztják ezt a benyomást, hogy egyre több eh, dolog változik meg Európában. A bevándorlás miatt, amiatt, hogy más kultúrákból, más vallásokból érkeznek emberek, és ők másképp tekintenek az életre. Az emberi jogi bírós, az, az, az emberi bíróság döntött egy olasz ügyről, mégpedig a kereszt kérdéséről. Ez egy olyan kérdés, amely, amelyek kapcsolatban azt mondták, hogy el kell távolítani a kereszteket az iskolákból. Egyrészt azt mondják, hogy rendben az olaszok vallását nem szabad megmutatni, másrésztről viszont szembe kell néznünk más vallásokból érkező migránsokkal is, tehát mindenképpen garanciára van szükség annak érdekében, hogy az emberi jogokat figyelembe veszik. Az Európai Ombudsman ön szerint hogyan tudná megteremteni az egyensúlyt az emberi jogok tiszteletben tartása kapcsán? És hol van a határ a az értékek ütközése között, amelyet most láthatunk. Ön szerint hol lehetne egy egyensúlyt teremteni? Abbiamo finito con gli interventi. Köszönöm szépen, akkor a kérdéseket meghallgattuk. Még előre tervezzük, megadom az időt Bottoli úrnak, és utána az első forduló után akkor adok időt a catch kérdésekre.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 Nos, úgy gondolom, hogy eh, nehéz lesz eh, ennyire rövid időn belül megválaszolni az összes kérdést, ugyanakkor ezek a kérdések teljesen helyén valóak egy ombudsmani tisztségre, ezeket mind nagyon közelről érintik ezek a kérdések. Az első kérdés az az volt, hogy milyen javulás, javításokat szeretnénk bevezetni amennyiben mm, engem választanak meg ombudsmannak. Ezt a választ már írásban megadtam a feltett kérdésekre, a bizottsági kérdésekre. Ugyanakkor meg szeretem ismételni ezt. Úgy gondoljuk, hogy a legfontosabb dolog nem az, hogy mi a legalapvetőbb célja ennek a poszt, ennek a posztnak, amiért minden országba létrehozzák, mégpedig, hogy segítsen a mm, polgároknak, amikor baj van a közigazgatással, amikor az állampolgár úgy gondolja, hogy az ő jogait sérti az adminisztráció. Nem szeretném, hogyha félreértés lenne. Ez a legalapvetőbb szerepe minden egyes ombudsmannak minden egyes országban, minden egyes térségben. De az Európai Ombudsman esetében úgy gondolom, hogy van egy másik, ugyanennyire fontos feladat, amit eddig nem kellőképpen értékelték. Az ötös cikkre utalok, az ombudsmani leírásának, amelyikben az szerepel, hogy az ombudsman együtt működhet a kollégáival és azokkal az intézményekkel, amelyek emberi jogokkal foglalkoznak. Nos, ez az együttműködés számomra nagyon fontos, és ezért ezt ki kell hangsúlyozni proaktív feladat, proaktív módon kell ezt a kérdést kezelni, további ombudsmanokkal és további intézményekkel proaktívan szeretnék együttműködni. Ahogy a bevezetőben kihangsúlyoztam, vannak olyan térségek, olyan országokban, az Európai Unióban, ahol felszámolták egy törvény által ezt az intézményt. Más ombudsmanok, akik kilettek lettek nevezve, és évtizedeken keresztül maradtak a, a saját eh, beosztásukban, azokat nem választják meg újra. Megmaradtak törvény szerint is, de nem választják meg újra őket. Nos, az ombudsmannak az Európai Unióban alig kapnak finanszírozást nagyon sok helyen, és emiatt teljesen ellehetetlenül a feladatok, és egyszerűen csak egy névjegy van egy, egy ajtón, és más egyebet nem tud tenni az ombudsman. Miért mondom azt, hogy az együttműködést kell megerősíteni? Mivel hogy az ombudsman az összes ombudsman által létrehozott hálózatnak a részese ezekkel találkozik, ezekkel, ezeknek ír, ezekkel tartja kapcsolatot és információt cserél, mindenki tisztában van ezekkel a helyzetekkel, és az Európai Ombudsman is tisztában kell, hogy legyen ezzel a helyzettel. Nos, ahol az ombudsman azt látja, hogy nyilvánvaló jogsértés történik, és ezért nem csak jogi védelem, hanem nem jogi védelem is szükséges. A... Ebben az esetben nem szabad, hogy különbség legyen államok között és régiók között. És manapság sajnos a helyzet az, hogy vannak különbségek. Nos, mit kell tenni az Európai Ombudsmannak? az, hogy együttműködésben a parlamentben, és ezen belül is különösképpen az petíciós bizottsággal kell együttműködni, ezekre az esetekre rá kell mutatni, és nem kérünk semmi különösebb beavatkozás, nem akarunk új törvényeket, hanem a saját tekintéje alapján, mivel hogy a parlament megerősítette a tisztségében és a petíciós bizottság támogatásával hallhassa a hangját. Annak érdekében, hogy egész Európa, hogy rámutasson arra, hogy egész Európa érzékeny az adott problémára. Kisebbségek jogaira térnék rá. Az egyik legalapvetőbb feladata az ombudsmannak, bármely szinten is legyen, az, hogy ne csak általános és absztrakt módon védje a jogokat, hanem azokat a jogokat védje, amelyeket Bobbio filozófus az úgynevezett második generációs jogokat védje. Azaz az nők, a gyermekek, az idősebbek, a, hajléktalanok és a bevándorlók jogait védje elsősorban. Mert ezek a leggyengébb kategóriák. Ők azok, akiknek legnagyobb védelemre van szükségük. Egyértelmű tehát, hogy az ombudsmannak különös érzékenységgel kell eljárni abban, hogy az ilyen személyeknek a jogait szem előtt tartsa. És ezért ami a kisebbségek jogait illeti, önök tudják, hogy vannak olyan államok, ahol már megvan a kisebbségi ombudsman, aki ezzel kell a feladatokkal foglalkozik. De, mint mondottam, minden egyes ombudsmannak a feladata, hogy a gyengébbek ennek a jogait védje. Mi volt a legnagyobb probléma, amivel szembesült az ombudsman a tíz éves gyakorlatom alatt Veneto tartományban, országos kompetenciával Olaszországban, amiben, ahol dolgoztam én. Olaszországban, hangsúlyozom, nem létezik nemzeti ombudsman. Várjuk körülbelül 50 éve arra, hogy legyen egy ilyen, de a különböző térségekben vannak ombudsmanok, akiknek nemzeti kompetenciájuk van. Melyik volt a legsúlyosabb probléma, amivel szembesültem az utóbbi években? Az elszigeteltség. Veneto tartományban, amely tartomány nagyon jelentős eh, hátteret biztosított nekem, hogy jól el tudjam látni a feladatomat, nyolcán ügyel foglalkoztam, amikor elkezdtem ezt az első évenben, 2001-ben, 11 ezer volt tavaly, és mindez azért, mert a kommunikációt helyeztem előtérben, ugyanis észrevettem azt, hogy a tartományban senki nem tudott semmit, arról, hogy az ombudsmannak mi a feladata, és nagyon sokan azt se tudták, hogy egyáltalán van ombudsman. Tehát először is az ombudsmannak feladata az, hogy az emberi jogok kultúráját előmozdítsa, és aztán ezeket védje. És ezt akadémiai szinten lehet találkozókon keresztül, kapcsolatokon keresztül, amelyeket felvetsz a különböző intézményekkel. De főleg feladata az, hogy a lakosságnak elmondja, hogy létezik egy ilyen intézmény, hogy létezik egy ilyen jogkör, amelynek az a feladata, hogy védje azon állampolgárokat, akik úgy gondolják, hogy a közigazgatás valamilyen módon megsértette a jogait elszigeteltség. Ezt mondtam azért, mert Veneto tartományban nem létezik petíciós bizottság, ott az ombudsman egyedül dolgozik. A, mikor az ember magányosan dolgozik, akkor van egy áttekinthetősége, és vannak előnyei is ennek a helyzetnek. Ugyanakkor sokkal fontosabb lenne minden ombudsman számára, hogyha lennének támpontjai. Például, mint ahogy az Európai Unióban, a petíciós szakbizottság. Ami az én tevékenységemet illeti, évről évre létre kellett hoznom egy saját petíciós bizottságszerű intézményt, amelyet a tartománybeli képviselők alkották, azok, akik nagyobb érzékenységgel foglalkoztak emberi jogokkal és jogvédelemmel, tehát egy kis bizottságot hoztam létre, és általuk nem csak, hogy kevésbé egyedül éreztem magam, hanem ők segítettek nekem abban, hogy ott is megjelenjek, ahol esetleg egyedül nem tudtam volna megjelenni, hallatni a hangomat. Az információkhoz való hozzáférés kérdés is felvetődött, és milyen módon lehetne ezen a helyzeten javítani. Nos, az iratokhoz való hozzáférés az egy alapvető törvény minden egyes államban, minden egyes eh, régióban. És ez a legfontosabb, ebből indul ki a ö, eh, jogvédelem. És mindezt az ö, eh, fontos az Európai Unióban és a tagállamokban. Az iratokba való beltekintés nagyon fontos annak érdekében, hogy a lakosság valóban jogbiztonságban legyen. Én elégedett vagyok az Európai Unió jelenlegi törvényével ezen a területen. Mert, mint ahogy önök tudják, az ombudsman, az európai ombudsman betekinthet bármilyen iratba, és ez egy természetes dolog, természetesen nem élhet vissza ezzel a jogával, e, bizalmasan kell, hogy kezelje ezeket az iratokat, ugyanakkor hozzáférhet, betekintést nyert. Tehát ebből a szempontból mm, az állampolgároknak tudniuk kell, hogy nincsen az ombudsmannak semmilyen korlátja. nálunk is, az én tartományomban, az ombudsman betekinthet, nem is nem közölheti a tartalmát, még az érintett felekkel sem, ugyanakkor betekintést nyerhet, és ez alapján eljárhat. Természetesen oda kell figyelni annak érdekében, hogy senki ne próbálja korlátozni az ombudsmannak ezt a jogát, hogy betekinthessen az iratokba. Ami az intézmények kérdését illeti, azon intézmények, amelyek önállókká válnak, illetve öncélúakká válnak. Azt hiszem, hogy ez volt a kérdés lényege. mi mindannyian és minden alkotmány az Európai Unióban a személyeket helyezik az alkotmány középpontjába. A személyek azok, akik jogokkal rendelkeznek, és ők azok, akik szuverének. Az politikai intézmények, az közigazgatási intézmények, azok mind csak kiszolgálják az egyén jogait. De hogyha az az intézmény, amelynek feladata az, hogy kiszolgálja az állampolgárt, elfelejti, hogy ez kötelességes feladata, és öncélúan saját magát helyezi előtérbe és szuverénnek, és a lak az állampolgárt eszköznek tekinti a saját céljaihoz, ilyenkor bármi megtörténhet. Azok a jogok is, amelyek mindenhol elismertek minden egyes alkotmányban, ezek aztán felborulnak, mert a politikus, az adminisztrál, a közigazgatásban dolgozó elfelejtette a fő feladatát, és csak úgy tekint az állampolgárokra, mint választók, akik megválasztják őt, akik felemelik őt az adott intézmény élére. Alapvető, hogy erre odafigyeljünk. Sajnálatos módon vannak olyan példák, amelyek arra mutatnak rá, hogy az Európai Unióban is jelentkezik ez a probléma. Mert amikor egy olasz tartományban 20 éves ombudsmani, eh, miután 20 éve volt egy ombudsmani eh, poszt, és egy 20 perces vita után felszámolták ezt a eh, tisztséget, és ezáltal az adott tartománynak minden egyes állampolgára diszkriminációt szenved el a többi olyan tartományban lakó állampolgárral szemben, ahol van ombudsman, azt vetem fel magamon, hogy azok a politikusok, akik megszavazták ezt a törvényt, azok valószínűleg elfelejtették, hogy mi a feladatuk, és miért dolgoznak. Ez egy alapvető kérdés. Mi az állampolgárokat kiszolgáljuk. A jogokat nem csak el kell ismerni, hanem azokat meg kell védeni. A védelem csak két módon történhet minden orsz, civilizált országban a jogi módszerekkel, vagy az ombudsman tevékenysége által. Jelenleg a válság időszakában hány olyan állampolgár van? És ezt a kérdést feltettem a saját tartományomban is, de feltettem Európára vonatkozóan is. Hány állampolgár van, aki valóban fel tud vállalni egy egy pert, annak a gazdasági kihatásait. És tudnunk kell, hogy ezek az eljárások nagyon lassúak. Ugyanakkor az ombudsman tevékenysége teljesen ingyenes és gyors, azonnali. Ugyanis nem köti őt semmilyen eljárásbeli formasság. És ezért mondják azt, hogy az ombudsmani poszt egy közvetítői feladat. Baráti kapcsolatot tart fent az adminisztrációval azért, hogy baráti módon oldja meg a problémákat. Amikor ezeket a problémákat nem sikerül megoldani, akkor is, amikor nyilvánvaló, hogy az állampolgárnak van igaza, akkor az ombudsman már saját eh, már erélyesebben léphet fel a saját igazságának a tudatában. Végül úgy gondolom, hogy nagyon fontos kihangsúlyozni egy olyan dolgot, amit már elmondtam, de megismétlem. A kommunikáció rendkívül fontos. Az Európai Ombudsman nak úgy kell eljárnia, hogy az európai állampolgárok, mindenki, nem csak az intézmények, nem csak a nem csak a szervezetek, hanem a minden egyes állampolgár tudjon arról, hogy létezik ez az intézmény, az ombudsman, akinek a feladata az, hogy az állampolgárok jogait védje ezt az intézményt jelenleg kevesen ismerik. Kevesen ismerik az európai országban, az európai régiókban. Nagyon kevesen ismerik a falvakban, vagy a kisországokban. Európában nehéz, nehéz mindenkivel tudatni, ugyanis messze van, messze van a városoktól, az állampolgároktól. És ezért mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy az Európai Ombudsman e, ismert legyen minden szinten. Én hoztam, és remélem nem vádolnak majd korrupcióval, ugyanakkor annyira elégedett vagyok, hogy meg szeretem ajándékozni a petíciós bizottság elnökét egy munkával, amit kiadott az én irodám. Ez egy rajzos könyv, ahol illusztrációkkal próbáljuk megmagyarázni a feladatunkat. 30 oldalról van szó, 15 perc alatt egy általános iskolás, felső tagozatos általános iskolás mindent megtudhat arról, hogy melyek az alapvető jogak. Például a lakhatáshoz való jog, a munkához való jog, van egy rajz arról, hogy valaki kórházba kerül, az egészséghez való jog, az iskolához való jog. Néhány rajzban az első ombudsman a történelemben, a modern civilizációban, Rómában, Róma egy városállam volt, és abból alakult ki a Respublika, a nép visszatért Rómában, annak idején, de csak akkor, amikor kiharcolta magának a, a saját ombudsmanját. Ez a néptribűn volt annak idején a rómaiak körében és ez nagyon fontos, hogy mindenki tudjon arról, hogy létezik az ombudsman, létezik ez a feladat, létezik ez a tisztség, és elnézést kérek, hogyha kihagynék, eh, eh, kihagytam volna valamilyen kérdést, de tudja, amikor az ember így beszél kötetlenül, akkor, akkor ö, talán kihagy bizonyos dolgokat, de remélem, hogy a válaszom teljes volt, és mindenki elegedett. Köszönöm szépen, köszönöm a figyelmüket, és üdvözlöm Önöket. Köszönöm szépen, Bottoli úr. Kecsdéjáj eljárás következik. Gómez képviselő jelentkezett, parancsoljon. Um, Bottoli, you partly... Köszönöm szépen, Bottoli úr részben már válaszoltak kérdésemre, de ha megengedi, kicsit kifejteném. A tevékenységének eh, promóciója, a diákok bevonása a munkájába nagyon nagy benyomást tett rám a Venetói régióban. De ebben a ebben a hivatalban, az Európai Ombudsmani Hivatalban egy kicsit más rendszerben fog dolgozni. Milyen módszerekkel fogja növelni az emberek tudatosságát a jogi, joga, jogaikkal kapcsolatban, tehát el, ezzel a hivatallal kapcsolatban? Köszönöm, Keller képviselő. Thank you. Um, I would... Köszönöm szépen. Szeretnék feltenni egy eh, kérdést hiszen beszélt arról, hogy hogyan látja a szerepét a nemzeti ombudsmanakkal, az állampolgárokkal kapcsolatban. Szeretném tudni, hogy hogyan látja az ön szerepét, az ombudsman szerepét más európai ügynökségekkel kapcsolatban, az Európai Befektetési Bankkal, az Európollal kapcsolatban, hiszen ők is foglalkoznak az állampolgárokkal. Hogyan látja ön az ombudsman szerepét ezen ügynökségekkel kapcsolatban? Ilyen képviselő. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Äh, Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Botoli úrnak, hogy eljött ide hozzánk ma. Elnézést kell kérnem, mert a bevezetőjét nem tudtam meghallgatni, és csatlakoznék az előttem szólóhoz, hiszen most a Petíciós Bizottságban vagyunk, az ombudsmanról beszélünk, ezek olyan intézmények, amelyek Európát képviselek, hogyha az európaiaknak jól megy, akkor kevés panaszt kapunk, de hogyha rosszul megy, akkor sok panaszt kapunk, tehát nagyon fontos intézmények vagyunk ilyen szempontból, tehát mindenképpen fontos az, hogy megértsük az európai állampolgárokat. Az lenne a kérdésem, hogy hogyan képzeli el az ombudsman, illetve a petíciós szakbizottság közötti együttműködést, hogyan lehetne itt a átfedéseket elkerülni, hogyan lehetne hatékonyabban fellépni. A következő kérdésem pedig eh, ahhoz eh, kötődik, hogy a petíciókban azt szeretjük, hogy az embereknek eh, segíthetünk, tehát nem kapunk ezért köszönetet, csak egy belső megelégedettséget érzünk. Tehát néha azt érezzük, hogy szeretnénk segíteni, de aztán azt látjuk, hogy hiányosságok vannak a rendeletekben, irányelvekben. gondolja, hogy az ombudsmannak itt figyelmeztetnie kellene a parlamentet, hogy vannak még hiányosságok a jogalkotásban. Úgy gondolom, hogy így lehetne jobban tenni Európát. Köszönöm szépen. Eh, forse per una precisazione solo, perché ha già intervenuto. Hát talán egy pontosításra kért Szocialavárkasz képviselő. Επειδή δεν μου απαντήθηκε το ερώτημά μου σχετικά nem igazán kaptam ö, választ a kérdésemre a határokkal kapcsolatban. Tehát mennyire lehet elmenni az emberi jogok kapcsán? És mi lehetne ö, itt a hatékonysága az ombudsmannak, itt, és nem egy romantikus leírásra gondolok most. Tehát ezekre a kérdésekre szerettem volna választ kapni Botolini úrtól. Ö, tehát ő mit gondol, hogy hogyan tudja az ombudsman megölt, megőrizni az egyensúlyt a különböző emberi jogok között? Milyen messzire lehet elmenni, anélkül, hogy a különböző értékek egymásba ütköznének, azok, az, azok a normák egymásba ütköznének, amelyek a társadalmainkban léteznek. Úgy gondolom, hogy ezt a gyakorlatban is meg kell valósítani, és az ombudsmannak egy tényleges szolgálattá kell válnia meg kell oldania az emberi jogi kérdéseket, gyorsnak és hatékonynak kell lennie, és pragmatikusnak is kell lennie az ombudsmannak. Ez lenne a kérdésem, hogy ezt ön hogy képzeli el? Mit tesz akkor, hogyha a különböző dolgok egymásba ütköznek? Úgy gondolom, ez nagyon fontos az európai dimenzió szempontjából. L'onorevole Bossinaro ügyrende kérdésben. Just to avoid any mistake. Elnök asszony, csak hogy a félértéseket elkerüljük, ugyanis a Peti Szakbizottság, illetve az ombudsman sem télapó, csak az európai ombudsman eh, jogkörében járhat el, ennyi. Tehát ezekben a jogkörökben járhat el. Egyébként beszélhetünk az emberi jogokról, beszélhetünk a kisebbségek jogairól, ha jól tudom, az Európai Ombudsmannak itt nincsen jogköre, de kérem figyeljenek arra oda, hogy jól meghatározott jogkörökkel rendelkezik ez a hivatal, és csak ezekre az ombudsmani jogkörökre lenne szabad hivatkoznunk. Igen, Bassinero képviselő, valóban így van, ugyanis eh, különböző politikai nyilatkozatokkal is járna ez, és ezek nem az ombudsman hatáskörébe tartoznak. Én csak arra kérem Bottoli úrat a válaszoknál, mivel hogy most átadom neki a szót 7 percre, hogy pontosan válaszoljon, konkrétan válaszoljon arra, hogy milyen kapcsolatot szeretne kiépíteni a petíciós szakbizottsággal, milyen mechanizmusokat szeretne bevezetni annak érdekében, hogy hatékonyabban tudjon dolgozni. Az Európai Ombudsman a petíciós szakbizottsággal, amelyek a leginkább foglalkoznak az emberi, eh, az, az állampolgárok jogaival. Parancsoljon! Grazie. Köszönöm szépen. Nos, kommunikáció, információ, ezekről már beszéltem. A, az ügyek akkor szaporodnak meg, amikor az emberek tudnak arról, hogy létezik ez az intézmény és melyek azok az eszközök, amelyek alapján el tudunk jutni az emberekhez, különbözőek lehetnek. Például nagyon hatékony volt egy televíziós reklám, úgy szinten a rajzfigurákkal, nagyon hatékony volt. Nagyon hatékonyak voltak különböző televíziós adások, amikor is az ombudsman egy műsorban fellépett, és tele, telefonos kérdések is voltak az állampolgárok részéről. Észrevettük az, hogy minden egyes adás nap után az ügyek száma rendkívül módon megnőtt. Az iskolákon keresztül például olyan szórólapokat kiadni, amelyeket eljuttatjuk az iskolákhoz. Konferenciákon keresztül szakmabeliek, tehát például ügyvédek és különböző egyéb elismert szakemberi konferenciákon való részvétel során, de főleg ami a legfontosabb, az az odaadó munka. Az ombudsmannak nem szabad kizárólag a saját feladatát ellátnia, hanem egyfajta reklámtevékenységet is kell folyamatosan ö, tennie. A, az ombudsmani kapcsolatok, jelentések. Mindig is az ombudsmannak az a feladata, hogy együttműködjön egyéb intézményekkel. Minél inkább jó kapcsolatokat tud ápolni különböző intézményekkel, annál rugalmasabbak, annál hajlandóbbak lesznek ezek az intézmények együttműködni az ombudsmannal. Nem szabad, hogy az ombudsman azt gondolja, hogy ő ellenfele ezeknek az intézményeknek. Nem, együttműködik velük az ügyészségekkel és az egyéb intézményekkel, amikor egy Nyilvánvaló jogsértés történik, és az adott közigazgatási egység nem ismeri el, hogy ilyen jogsértést követett el, akkor persze, akkor már egy másik helyzet előtt állunk, és ilyenkor az ombudsman keményen felléphet. De az előtte való fázisban még együttműködésről van szó. Milyen kapcsolatot építsen fel az ombudsman a petíciós szakbizottsággal. Ezt már elmondtam korábban, amikor arra utaltam, hogy magányos voltam a saját tartományomban. Azért voltam magányosban, mert nem volt mögöttem egy petíciós bizottság. Az ombudsman, és elnézik el nekem azt, hogy ezt a szót használom, kihasználhatja ezt a szakbizottságot, a szakbizottságban lévő erőt és a szakbizottságban lévő tapasztalatot. Óriási, fontos szerepet játszanak, játszik a szakbizottság jogalkotás szempontjából. Nos, az ombudsman ezekkel élhet, különböző párbeszéd formájában együtt működhet, ugyanis az ombudsman intézmény egy monokratikus intézmény, de szüksége van együttműködésre, sokkal nagyobb hatékonysággal tud dolgozni, hogyha támogatják őt olyan fontos intézmények, mint például a, a petíciós bizottság, és rajta keresztül a parlament. Nagyon fontos tehát az együttműködés a petíciós szakbizottsággal. Aztán az utolsó hozzászólásban felfedeztem egy kritikát, mégpedig, hogy az ombudsmannak nem szabadna politikai kérdésekkel foglalkozni, és emberi jogi kérdésekkel, hanem olyan feladatokkal kell foglalkozni, amelyek le vannak fettegve papíron. De nem tekinthet el az ombudsman attól a fő feladattól, amelyik előtte van, mégpedig az emberi jogok kérdéséről. Hogyan tehetné azt az ombudsman, hogy másfelé néz, amikor látja, hogy emberi jogokat eh, sértettek, amikor oda jön hozzám az állampolgár, és személyesen elmondja nekem azt, hogy én ilyen meg ilyen sérelmet szenvedtem el az adott közigazgatási eh, hivataltól, és mindent megteszek azért, hogy megoldjuk ezt az egyedi esetet. Hogyan tudnék eltekinteni attól, hogy ezt az egyedi, egyéni kérdést ne tágabb értelemben kezeljem. Azért, hogy másokat is megvédjem, azt az egész kategóriát megvédjem. Ezek olyanok, mint egy fának a gyökerei, egy fának a gyökerei. A gyökerek azok a jogi, az emberi jogok, és csak a gyökereken keresztül támaszkodhat meg ez a fa és az ágak azok a az ombudsmanok, és az ombudsmanok nem tudják, eh, nem tudnak figyelmen kívül hagyni, hogy mi történik eh, a gyökerek szintjén, mert hogyha eltekintettől, akkor tulajdonképpen nem fogja tudni jól végezni a feladatát. Van egy hálózat, a hálózaton belül minden ombudsman megkapja az értésítést attól, arról, hogy van egy ilyen fajta jogsértés. Nos, nagyon fontos tehát, hogy az ombudsman, az európai ombudsman együttműködjön minden ombudsmannal. Nem politikai feladatot végez az ombudsman, ezt kihangsúlyoznám. Természetesen nem de rámutat arra, hogy bizonyos térségekben, bizonyos országban vannak kritikus pillanatok, kritikus momentumok, és válaszolok az asszonynak, hogy a petíciós bizottság jelentéseiben mindig meg kell, hogy legyen a megfelelő konzultáció az ombudsmannal kötelező jellegű és kötelező jellegű legyen a ombudsmannak a véleményét figyelembe venni. Az európai ombudsmannak a véleményét ki kellene kérnie a petíciós bizottságnak. Miért mondom ezt? Mert az én országomban például az egyik tartományban megszüntették az ombudsman intézményt, ekkor a, egy másik tartományban, egy másik ombudsman felszólalt. Nos, ez történt ott mi nálunk, és szeretném, hogyha megértsék önök is, hogy ebben az esetben is mindenki arról gondolkozott, hogy milyen módon tudjuk ezt a problémát megoldani annak érdekében, hogy minden egyes olasz állampolgárnál legyen egy ombudsman. Ez emberi, alapvető jogi kérdés. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Battali úr. Nos, folytassuk a munkát, miközben Battali úr elhagy minket. Közben megkérnem az úrat, hogy fáradjon ide. És akkor következik a második meghallgatás. Parancsoljanak! Allora, la parola a Mr. Nos, Diamandurosz úrnak adom meg a szót, parancsolja. La ringrazio, signor Presidente. Köszönöm elnök asszony, köszönöm a kedvességet, köszönöm a meghívót, hogy itt lestek, és most angolul folytatnám. President. Elnök asszony, tisztelt képviselők! Köszönöm a lehetőséget, hogy bemutathatom, hogyan gondolkodom, milyen céljaim vannak az Európai Ombudsmani Hivatallal kapcsolatban. Önéletrajzom 23 nyelven rendelkezésükre áll, és ez vázolja, milyen háttérrel érkezem ide. Először is adminisztrációs háttérrel, kutatói háttérrel, Görögország nemzeti ombudsmanjaként, illetve 2003 áprilisa óta európai ombudsmanként dolgoztam. Emellett nem pártoskodó, hosszú idők óta mutatott tapasztalatomat tudom felkínálni. Mind a 27 tagállamnak köszönöm, amelyek támogatták újraválasztásomat, eh, tagjelöltségemet. Köszönöm, hogy minden politikai oldal támogatott ebben, és biztos vagyok abban, hogy egy ilyen átfogó támogatás eh, az Európai Ombudsman hitelét eh, erősíti az európai polgárok szemében is. A hozzászólásom, prezentációm érdemi részét eddigi 2005-től mostanáig terjedő ombudsmani tevékenységemre szeretném eh, koncentrálni. Három szakaszban eh, vázolhatnám ezt. Először is az Európai Intézmények és a polgárok kapcsolatának építése, Másodszorban hatékonyabb jogorvoslat, hogyha jogaikat nem tartják be az európai polgárok számára. Harmadsorban nagyobb átláthatóság kezel, panaszok kezelése, saját kezdeményező intézkedések jellemezték munkámat. A legjobb gyakorlatokat az éves jelentésemben bemutattam, hogyan lehet leg, lehetett legjobban kezelni bizonyos esetekben a kisvállalkozások késedelmes kifizetésével kapcsolatban felléptem. Ösztönöztem az uniós intézményeket, hogy a túlzott bürokratikus követ, követelményektől ódjá, óvják a civil szervezeteket, illetve a KKV-kat is. Serített üzentem az EPSO hivatalnak is, hogy javítsa ez a kiválasztási folyamat átláthatóságát, és a jelöltek kérdéseit, panaszait jobban kezelje. 2005-ben 40%-kal kevesebb volt 2008-ban 40%-kal kevesebb panasz érkezett az EPSZO ellen, mint 2007-ben. Igyekeztem a polgárok álláspontját kihangsúlyozni a döntéshozatali folyamatban is. Gyakorlatban megvalósítottam az elméletet is. Magam is a szolgálat elméletet szerettem volna alkalmazni munkám során, egyértelmű formátumot meghatározni a döntésekben. Egyértelmű angolt eh, szerettem volna tanítatni a, a munkatársaimnak, annak érdekében egyértelműen fogalmazunk. 260 nyilvános előadást tartottam az Unióban, hogy a polgárok tudják, panaszt tehetnek, illetve melyek jogaik az uniós joga, jog értelmében. Jó eh, pénzügyi költségvetési gazdálkodást igyekeztem eh, megvalósítani a hivatalban létrejött az Európai Ombudsman hivatalának weboldalának érdekében, hogy hasznos és vonzó legyen mindez az összes hivatalos nyelven. Az éves jelentés lekurtítottuk, fokuszáltabbá, olvasóbarátabbá tettük, de és csökkentettük az előállítás idejét is. Emellett eh, a polgárok számára elérhető jogorvoslati lehetőségeket is igyekeztem javítani tagállami, illetve uniós szinten. Uniós szinten eh, gyorsabb, rugalmasabb eljárásokat igyekeztem használni. Most 30 hónap egy eh, ügykezelése és ennek jó részét három hónapon belül zárjuk le. Egy interaktív iránymutatás is kiadtam a polgárok, civil szervezetek, egyéb szervezetek számára, hogy megtalálják mely a panaszkezelés számára a leghangsznosabb szervezet a számukra. Több mint 24 ezer 4000-en használták ezt januári elindítása óta az EIB-vel is egyeztettem. A beruházási bank az érintettek jobb bevonását biztosította. Emellett a kritikus és egyéb észrevételek nyitottabbá válásával igyekeztem hozzájárulni a munkához. Emellett 2008-ban létrehoztuk az Európai Ombudsman statútumát. Ombudsmani hivatalomban igyekeztem egyéb ombudsmanokkal együttműködni annak érdekében, hogy az ombudsmani hálózat egyéb szervezetek segítségével javítsuk a munkát, annak érdekében, hogy ezen kerületekben, térségekben javítsuk a polgárok helyzetét. Több mint száz információs látogatást tette, ahol polgárokkal, nemzetközi közgatási osztályokkal, a közigazgatással, illetve az igazságszolgáltatás képviselővel találkoztam. A hálózat minden elemét igyektem bevonni abba a munkába, amelynek célja az volt, hogy javítsuk az uniós jogi alkalmazását a polgárok érdekében a nemzeti regionális ombudsmanokat tanácsadással segítettem, amikor értelmezésű problémáik támadtak. Ez, segítettek, ez segített abban, hogy a tagállami adminisztrációkat meggyőzzük arról, hogyan kell helyesen alkalmazni az uniós jogszabályokat. Emellett jobb kommunikációt ösztönöztem a nemzeti regionális ombudsmanok, illetve a bizottság által finanszírozott szolvét hálózat között. Végezetül az átláthatóságot promováltam, nagyon sok esetet kezeltünk a 2001. év 1049. rendelet értelmében a dokumentumokhoz való hozzáférés kontextusában. Egy az Európai Adatvédelmi Biztossal egy egyetértés megállapodást írtunk alá, arra vonatkozóan az adatvédelem, adatkezelés szabályai mi. Az 1049-es rendelet vonatkozásában a nemzeti kommunikációs hivatalnokokkal együtt dolgoztunk, illetve a, bizottság, a parlament szakbizottságaival, hogy segítsük ezt a területet. Emellett a hozzám fordulók 80%-ának vagy közvetlenül adtam választ, vagy úgy, hogy jeleztem, hol lehet a legjobb információhoz hozzájutni, akkor, hogyha én közvetlenül nem tudtam kezelni ezt a kérdést. emellett a nagyon fontos elvi kérdésekben a legfontosabb ügyeket eh, hangsúlyoztuk, bizalmas információ kiszivárogtatása, diszkrimináció, hatalommal való visszaélés eseteiben. Az Euróbarométer 2008 eh, májusában rámutatott arra, hogy az európai polgárok 38%-a ismeri az ombudsman hivatalát. Ez nagyon kielégítő szám, tekintettel arra, hogy ez a hivatal csak EU-s testületekre, hivatalokra vonatkoztatja munkáját. Ez a parlament nélkül nem jött volna létre, ezzel a szakbizottságával együttműködés nélkül ez nem valósult volna meg. A parlament megfelelő erőforrásokat biztosított a munka elvégzéséhez, és a bizottság, a szakbizottság az önök figyelmébe ajánlott kérdéseket gyorsan kezelte, különösen azon külön jelentéseket, amelyeket szükségesnek tartottam benyújtani. Elnök asszony, tisztelt képviselők, az uniós intézmények és testületek gyakran távolinak, személytelennek tűnnek egyfajta alszalan bürokráciának tűnnek, ha ez úgy tetszik. Ugyanakkor bizonyos vagyok abban, hogy általános megállapodás alakul ki közöttünk, amikor arról van szó, hogy az adminisztratív gyakorlatok magas minőségének megtartása nem csak a polgárok érdekeit szolgálja, hanem meglehetősen sokat tesz, hogy ezeket a problémákat kezelni is lehessen. Bár büszke vagyok arra, hogy milyen eredményeket értem el eddig ombudsmanként, tudom azt, hogy bizony sok minden marad, amit meg lehet és meg kell tenni ennek érdekében, hogy a polgárok teljes körülön tájékozottak legyenek jogaikról, és arról, hogyan lehet a legjobban élniük ezzel, ezekkel a jogokkal. Az uniós intézmények kéréseimre adott válaszaiból kiderül az, hogy készen állnak arra, hogy a magas szintű adminisztrációs gyakorlat eh, szabványának megfeleljenek. Ez egyértelmű abból, hogy eh, hány esetet eh, kezeltünk kiugróan rossz uniós menedzsment eh, szempontjából nagyon kevés ilyen volt, 16 ilyen jelentés született csak 14 évi működés alatt. Ennek ellenére az uniós intézmények, testületek javulást érhetnek el annak érdekében, hogy valóban szolgáltatói kultúra alakuljon ki a polgárok felé. Ezt egy olyan ombudsman segítheti, amely teljes körülön, aki teljes körülön függetlenül, nem pártoskodó eh, és méltányos módon jár el. Ez egy olyan cél, amelyet aktívan és rendszeresen kitűztem magam elé eh, hivatali időm alatt, és eh, fogadom, hogy eh, szigorúan tartom magam ehhez a jövőben is, ha megválasztanak erre a posztra. Egyébként a minden akinek megküldött kérdésekre adott válaszaimban, ez egyébként az ombudsmani választási honlapon is talál, megtalálható, három prioritást vázoltam. Először is segíteni kell abban, hogy az Unió a Lisszaboni szerződésben tett ígéreteit betartja a polgárok felé. Ez holnaptól válik valósággá. Emellett az Unió intézménye és testülete keretén belül egy szolgáltatási kultúrát kell erősíteni, és emellett az Európai Ombudsman hivatalának hatékonyságát javítani kell. Engedjék meg, hogy most kifejtsem azt, amit írásos válaszaimban már elmondtam. A minden uniós intézmény és testület fő célkitűzése a következő évek során az kellene, hogy legyen, hogy sikerre vigye a Lisszaboni szerződést, és ezzel megnyerjük a polgárok bizalmát. Az ombudsman ez úgy járulhat hozzá, hogy garanciát biztosít arra, hogy a polgárok a jó adminisztráció jogával élhetnek, és ezzel megismerkedhetnek a szerződéssel, az alapvető jogaikkal, a dokumentumokhoz hozzáférhetnek, és az ombudsman, illetve a parlamenthez fordulhatnak, ezzel élvezve és kiharcolva jogaikat. További fejlődés értelmében a szolgáltatói kultúra érdekében szeretném, hogyha egy európai jó adminisztratív viselkedési kódex jön létre, egyrészt a ombudsmanok, petíciós bizottságok, hasonló testületek legjobb gyakorlatai értelmében, emellett az Európai Bíróság ítéleteire épülve és a Lisszaboni szerződésre építve. A célunk az, hogy minden EU-s intézmény a lehető legszigorúbban betartsa ezt a kódexet az, hogy javítsuk a saját kezdeményezésű kezdeményezéseinket, illetve az ellenőrzéseinket. Mindez segíthet abban, hogy a rendszerszerű hibákat feltárjuk egy eh, helyes adminisztrációs hálózat létrehozása, egy informális hálózat létrehozása az EU-s intézményekben tehát a legjobb gyakorlatok eh, javításában, megosztásában, illetve képzésben. Intenzíven kívánunk dolgozni az uniós intézményekkel, hogy baráti megoldásokat találjunk minél több panaszra. A, a bizottságukkal, a parlamenttel együtt kívánunk működni, ennek érdekében az információ jogát, eh, illetve információ minőségét javítsuk Mindezeken túl proaktív hozzáállást szeretnénk kialakítani jogakotói párbeszédben, eh, nyilvános vitákban beavatkozva, eh, olyan kérdésekben, mint a dokumentumokhoz való hozzáférés rendeletnek reformja, az OLAF rendelet, illetve a pénzügyi rendelet. Tisztelt képviselők, hogyha újra megválasztanak, a következő eh, konkrét intézkedéseket szeretném javasolni annak érdekében, hogy hivatalom eh, hatékonysága növekedjen. Szeretném megerősíteni a kapcsolatokat a nemzeti emberi jogi intézményekkel, túl az ombudsmanokon és hasonló testületeken, annak érdekében, hogy a legjobb gyakorlatokat és információkat a leg, legtágabban megosztjuk egymással. Hatékonyabban szeretnénk eh, tevékenykedni potenciális panasztevők felé eseményeket szeretnénk szervezni a tagállamokban, és szeretnénk felhasználni az Európai Ombudsman hivatalának, dolgozóinak tapasztalatait jobban kihasználni. Emellett a Parlament Információs Hivatát információs eszközeit is jobban szeretnénk felhasználni. Emellett rendszeres eseményeket szeretnénk szervezni EU-s érintettekkel, szereplőkkel, hogy egy folyamatos fórum jön létre a médiával, vállalkozásokkal, vállalkozásokat, civil szervezetekkel egy párbeszéd keretén belül. Emellett eh, eh, hálózatépítő weboldalak segítségével szeretnénk bevonni a polgárokat. A parlament és a parlamenti képviselők már modellként szolgálnak ehhez. Javítani szeretném az Európai Ombudsmani Hálózat bevonását a panaszkezelési eljárásban. Végezetül szeretnénk javítani a alapon, az Európai Ombudsmani Hálózat, illetve hasonló testületek vonatkozásában, illetve hogy ezt hogyan alkalmazzák a tagállamokban. Tisztelt képviselők, az adminisztráció javítása a polgárok érdekében eddigi prezentációm alapját képezte ez volt a munkám lényege is, hogyha újra megválasztanak, és stratégiai tervet fogok kialakítani, amely a következő küldetéstudatot tartalmazza majd. Az Európai Ombudsman méltányos megoldás keres az európai intézmények ellen tett panaszokra, átláthatóságot ösztönöz, és egy szolgálati kultúrát szeretné megvalósítani az igazgatásban bizalomépítés a célom, a párbeszéddel a polgárok, illetve az Európai Unió és intézményei között. Remélem, hogy ez a rövid prezentáció és írásos válaszaim segítenek abban, hogy lássák, hogyan gondolkodom erről, hogyan lehet az uniós intézményeket emberi arccal ellátni, és hogyan lehet a polgárokat egy szolgálati kultúra segítségével segíteni. Köszönöm szépen, és várom a kérdéseiket. Köszönöm szépen, megnyitom a vitát. Grüni asszony, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Üdvözlöm, Dimandurosz úr. Nos, visszatérve az írásos eh, válaszokra, és örülök annak, hogy ön összefoglalta ezekre adott válaszát, ahogy ön, mivel hogy ön többször betöltötte már ezt a posztot, meg szeretném kérdezni, hogy van-e valami, amit ki szeretne hangsúlyozni, amit eddig nem sikerült megvalósítani, és most meg szeretne eh, valósítani? Mik az ön céljai most? Nem féle attól, hogy ez már egy eh, túl hosszú mandátum alakulna ezzel az újabb új eh, választással, amennyiben megválasztanánk. Miként gondolja ön az együttműködést a további intézményekkel? Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Bosszináró. Jó, woman. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt ombudsman úr, nagy örömre és megtiszteltetésemre szolgál az, hogy én itt van ma ön. Nagyon szorosan együttműködött a Peti szakbizottsággal, és így most már látják az európai állampolgárok, hogy milyen a jó adminisztráció, és milyen a rossz adminisztráció. Ez nagyon fontos, és ezt kell továbbfejlesztenünk majd. Ebben a kontextusban késze arra, hogy együttműködjön velünk, annak érdekében, hogy egy közös mechanizmust alakítsunk ki a petíciók számára, és így is növelve az Európai Ombudsman és az Európai Parlament közötti együttműködést. Köszönöm szépen. Grazie, Köszönöm szépen, hang is képviselőasszony. Tisztelt Ombudsman úr, elnézést kérek, hogy bizonyos fokig ismételni fogom magam, de az ön írásos és szóbeli, kifejt, igen, meggyőző kifejtésében egy olyan kérdéskör van, ami nekem és sokunknak a véleményünk kialakításában ilyen, igen fontos, viszont nem találtam hozzá a megítéléséhez fogózót ez pedig a nemzeti kisebbségek jogainak a kérdésköre. Lehet, hogy az előbb nem voltam elég világos, mert nem akartam példálózni, most így mégis megteszem, ha mondjuk megtörténhet az, hogy az egyik uniós tagállamba megtiltják, jogszabályjal tiltják meg az ott élő nemzeti kisebbségnek az anyanyelve használatát, akkor itt egy olyan jogsérelemről van szó, ami egy, egyik oldalon közösségi, kollektív jogsérelem, de ugyanakkor ez az egyes ember jogsérelmén, fájdalmán, megfosztottság érzetén keresztül valósul meg. A kérdésem tehát az, hogy mit lehet ezzel kezdeni, Magyarán az ilyen jogsérelmek orvoslására milyen utat tud elképzelni, ami nyilván nem gerjeszti az ellentéteket, hanem a békés megoldások és a konfliktusok feloldásához vezet, de ugyanakkor mégsem fordítja el a fejét nagyon sok embernek a jogsérelme elől, ami hát az egyes embert ugyanúgy érinti, mint bármi olyan kisebbségi jogsérelem, amivel nagyon helyesen, nagy nyomatékkal foglalkozunk és ezt próbálnám én megint csak afelé a gondolat felé kitágítani, vagy kicsit általánosabb síkra emelni, hogy ez azért is nagyon fontos dolog, nem csak a jogsérelmek orvoslása és a konfliktusok oldása miatt fontos, hanem azért is, mert az Európai Unióval kapcsolatban nagyon sok emberben ez csalódottságot, cserbenhagyottság érzetet kelt, amikor úgy érzi, hogy az Unió kettős mércével mér. Mert vannak olyan jogsérelmek, amelyekkel nagyon intenzíven foglalkozik, akkor is, ha mondjuk az uniós országoktól földrajzilag távol eső földrészen történik. Ezt nagyon helyesen teszi és tesszük, hogy ezzel foglalkozunk. Csak ugyanezek az emberek nem értik, hogy akkor az ő sérelmük elől miért fordul fordítja el az Unió a fejét, mondván, hogy ehhez semmi közünk, mert ez nem nemzeti politika, holott ők azt látják, és igazuk van, hogy az ő érdeksérelmükön keresztül olyan közösségi értékek sérülnek, amire az egész unió épül, és amit mindannyian hiszünk és fontosnak vallunk, a szabadság, az emberi méltóság, a biztonság. Tehát befejezésül a kérdésem az, hogy lát-e ön esélyt a nemzeti kisebbségek sérelmeinek az orvoslására, vagy legalábbis kezelésére, a kettős mérce megszüntetésére, a különböző jogsérelmek megítélésében, és ennél egy kicsit általánosabb szinten, ami ugyanezt a kettős kettes mérce problémáját érinti, hogy világossá tegye mondjuk az ön ombudsmani gyakorlatában, hogy mi tekinthető nemzetinek, mi közös politikának, és ne esetlegesen és önkényesen csúszkáljunk a kettő között. Köszönöm szépen. Grazie, l'onorevole Gantz. Köszönöm szépen, Gönc képviselőasszony. Thank you very much. Mr. Uh, Diamandouros, thank you very much. Köszönöm szépen, köszönöm szépen eh, Diamandoros úrnak a bevezetőjét, ez nagyon átfogó volt, és örülök annak is, hogy beszélt a jövőbeli terveiről, mert pont azt szerettem volna kérdezni, mit szeretne másképp csinálni, milyen változtatásokat szeretne eszközölni azután, hogy a Lisszaboni szerződés most már megvalósul. Mivel ezeket már megválaszolta, nem szeretném ezt újra feltenni, ezeket a kérdéseket. Van egy másik kérdésem is, amelyet a plenárison is feltettem már. Nagyon sokat beszélt arról, hogy meg kell válaszolni az állampolgárok kérdéseit. Ez egy nagyon érzékeny dolog, mert az emberek valóban várnak a válaszokra, sőt, nagyon gyorsan szeretnék megkapni ezeket a válaszokat. Lehetne még tovább is csökkenteni a válaszadási időt, hogyan képzeli ezt el, hogyan lehetne ezt véghez vinni. Köszönöm szépen. Grazie, l'onorevole Wallis. Köszönöm szépen, Wallis képviselő. Thank you very much. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Diamandorosz úrnak a nagyon egyértelmű, pozitív bevezetőjét. Két kérdésem lenne. Az első, azt hiszem, hogy mindannyian elismerjük azt, hogy mennyire elkötelezett az intézmények szolgáltatási kultúrája iránt, illetve elismerjük azt az iránymutatást is, amit adott, de sokan aggódunk még amiatt, hogy az európai állampolgárok sok helyen tudnak kéréseket feltenni, írhatnak a parlament elnökének, írhatnak a bizottságnak, önnek is. Ez nagyon zavaró lehet, és mi azt szeretnénk, hogy az állampolgárok oda jutnának el, valóban kell eljutniuk, tehát egy úgynevezett egy ablakos megoldás jó lehetne. Ön erről mit gondol? Második kérdés. A Lisszaboni szerződés értelmében most már az Európai Tanács is egy intézmény lesz. A tanács azonban ezzel nem igazán volt példaértékű az átláthatóság szempontjából. Hogyan próbál ezen változtatni? Ugyanígy a tagállamok parlamentjei is most már sokkal nagyobb szerepet kapnak a jogalkotási folyamatban. Itt ön szeretne -e bármilyen különleges kapcsolatot kialakítani a nemzeti parlamentekkel? Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Oken képviselő. Yeah, thank you very much. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a munkáját, köszönöm a bevezetőjét. Úgy gondolom, hogy sok kérdést már fel is eh, tettek. A Lisszaboni szerződés eh, kapcsán két új cikk is lesz, amely sokkal nagyobb jogi alapot ad számunkra ahhoz, hogy javítani lehessen az adminisztrációt az intézményekben. Mit kíván konkrétan tenni? Lesznek-e itt rendeletek, amelyekkel rákényszeríthetjük a az intézményeket arra, hogy jó adminisztrációt alkalmazzanak. Ami pedig a különböző ügynökségek eh, és intézmények nyomonkövetését illeti, hogyan kívánja erősíteni a, azt, hogy elnőrizze, hogy mi is történik ott, hiszen szeretnénk közel lenni az állampolgárokhoz, de az ünnepség esetében ez nem mindig valósul meg. Köszönöm szépen, Csicsasztán képviselő. Diamanduros. Köszönöm, elnök asszony. Diamanduros professzor, engedje meg, hogy gratuláljak az eddig elért eredményeihez, illetve a mai erőteljes prezentációhoz is egyértelmű, hogy szeretné folytatni a munkáját. Rá szeretnék azonban kérdezni arra, hogy ön szerint mi volt a legjobb lépése vagy döntése a hivatali ideje alatt, és másodszorban mely döntés vagy lépés volt az, amelyet megvánt, És miért? Mind a kettőre vonatkozik a miért kérdés. Írásos a válaszaiban arra utalt, hogy az ombudsman kritikus, intézmény, eh, kritikus megjegyzéseinek intézményesítésére van szükség. Hogyha már kitért erre, akkor, akkor, akkor nem szólok, de nagyon megköszönném, hogyha ezt kifejteni. Köszönöm, Countess képviselő. Köszönöm szépen. Elnök asszony, az Európai Parlamentben a Pajdeli jelentésről beszéltünk már, és megnéztük ennek kapcsán az ombudsman működését és munkáját is, és nagyon pozitív értékelést adtunk az ombudsmannak. Köszönöm a mai bevezetőjét, és lenne pár kérdésem is. Az első kérdésem, tapasztalata alapján milyen problémákkal kap, ta, találkozott a nemzeti ombudsmanok esetében, hogyan sikerült megoldani ezeket a problémákat? A második kérdés, az írásos válaszában beszél arról, hogy szükség van arra, hogy hogy valóban az európai intézmények szolgáltatást nyújtsanak az állampolgároknak. Ez nagyon fontos akkor, amikor olyan szervekről van szó, amelyeknek különböző formaik, szintjeik vannak, és amelyek kicsit átláthatatlanok. Ezt hogyan kívánja elérni az intézmények esetében? Harmadik kérdésem, az állampolgárok jogait szeretnénk megvédeni, azonban véleményem szerint a Lisszaboni szerződés eh, esetében, illetve az emberi kart esetében ez nem mindig ismert, tehát maguknak az állampolgároknak kellene ismerniük a saját jogaikat, annak érdekében, hogy eh, esetlegesen az ombudsmanhoz fordulhassanak, hogyha valamilyen jogukat úgy érzik, hogy megsértették. Köszönöm, Szalavárkasz. Είχα την ευκαιρία να παρακολουθήσω και εγώ τον úr, Én is részt vettem az értékelésében az ön munkájának. Kiváló munkát végzett, valóban ezt el kell ismerni. De holnaptól egy új periódus kezdődik az Európai Unió számára, hiszen életbe lép a Lisszaboni szerződés, és ezzel problémák is jelentkeznek. hiszen hatékonyabbnak kell lenniünk, de minden intézmény szembesül majd ezzel a problémával. Úgy vélem, hogy szükség van bizonyos beavatkozásra ahhoz, hogy hatékonyabbak legyünk mi is, illetve az ombudsman is. Látta-e azt, hogy az ombudsman a Lisszaboni szerződés értelmében hogyan lehetne hatékonyabb? Tehát hogyan látja ön ezt? Tehát valóban pragmatikusabbnak kell lennie. Nem csak ambíciókra, kívánságokra van szükség, hanem arra is, hogy valóban gyakorlatilag legyünk. Grazie la parola di nuovo. Köszönöm szépen, Diamanduro úrnak adom meg a szót, hogy válaszoljon, majd utána következik a Catch the Eye. Grazie de nuovo. Köszönöm szépen megint. Madame Gruny, euh, je vous remercie beaucoup pour vos... Gruny asszony, köszönöm szépen a megjegyzését és a kérdését. Nos, mindig nagyon nehéz válaszolni egy olyan kérdésre, hogy mit, hogy esetleg túl sokat csináltunk, vagy nem. Nem lett nem jelöltettem volna most magam, hogyha az vol, lett volna a véleményem, hogy már túl sokat elértem. Nem. Erről egyáltalán nincs szó. Úgy gondolom, hogy nagyon sok tennivaló van még. Én úgy gondolom, hogy megpróbálja az ombudsman felépíteni egy eh, megfelelő bizalmas kapcsolatot felépíteni az intézményekkel is, és az állampolgárokkal is. És ez egy nagyon nehéz feladat. Úgy vélem, hogyha a parlament megtisztel azzal, hogy újfent megválaszt, akkor alkalmam lenne arra, hogy elmélyítsem a már elkezdett feladatot. Azt kérdezte ön, hogy van-e még valami, amit szeretne e, csinálni? E, erre azt válaszolnám, hogy továbbra is folytatom azt, amit eddig csinálna, csináltam. Ami az erőfeszítéseket illeti ahhoz, hogy közelebb jussak az állampolgárokhoz, és tájékoztassam őket a jogaikról, ez egy óriási feladat, óriási cél, nagyon nagy erőfeszítést, nagyon nagy fáradtságot igényel, és megmondom önöknek őszintén, hogy én kész állok arra, hogy megbírkozzam ezzel a feladattal. Ugyanaz a cél mindenki részéről, csak hogy hogyan esünk neki ennek a feladatnak. Ez itt a különbség. Én úgy gondolom, hogy nem szabad túlságosan szélességben dolgozni, folyamatosan a rossz adminisztráció, az áttekinthetőség, az átláthatóság kérdésével foglalkozom, és új mechanizmusokat kell kitalálni ahhoz, hogy ezeket a problémákat jobban kezeljük. És válaszolok a következő kérdésére is. Úgy vélem, hogy azt az együttműködést, amit Cliff dolgoztam, sikerült elérnem a petíciós bizottsággal, az igen gyümölcsöző és nagyon fontos, nagyon tartalmas volt. Úgy gondolom, hogy mivel holnap ratifikáció ratifikálják, illetve hatályba lép az európai szerződés. Ez nagyon fontos az Európai Parlament számára is, és az ombudsman számára is. Óriási lehetőségek rejlenek ebben, ugyanis az ombudsman például együttműködhet a nemzeti parlamentekkel ezentúl. Már megvan egy megfelelő együttműködési hálózat nemzeti ombudsmanokkal, és úgy gondolom, hogy ma este ezentúl lesz lehetőség arra, hogy a nemzeti parlamentek eh, illetékes bizottságaival is fölvegyem a kapcsolatot annak érdekében, hogy megoldjam a problémákat, és a új, a Lisszaboni szerződéssel együtt életbe lépő lehetőségeket jobban ki tudjuk aknázni. Úgy vélem, hogy az egy az petíciós szakbizottsággal kiválóan tudtam együttműködni a múltban, és ez továbbra is számítok az önök együttműködésére. Ami a többivel való együttműködést illeti, a többi kollégával nemzet és regionális szinten, nos, ezen a területen természetesen ki fogom aknázni a Lisszaboni szerződés által kínált lehetőségeket, hogy egy még kiterjedtebb hálózatot dolgozzak ki, annak érdekében, hogy még messzebbre tudjunk eljutni, mint ahogy eddig jutottunk. A legszebb dolog ebben a feladatban az az, hogy nincsenek korlátok mindig ki lehet találni új dolgokat, mindig messzibre lehet jutni, és ez az, ami engem hajt. Ebben találom meg a szenvedét a munkámhoz, és a kollégáimmal együtt mindig nagyon nagy odaadással tudtunk dolgozni ebben. Úgy gondolom, hogy annak lehetősége, hogy elmélyítjük ezeket a kapcsolatokat az előttünk kell, és mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy még messzebbre jussunk ebben. Mr. úr, nagyon közvetlenül szeretnék válaszolni az ön által feltett kérdésre. Milyen lehetőség van egy ilyen közös mechanizmusra? Hát először is meg kell ismételnem az, hogy én ombudsmanként, és tudom, hogy az elődöm is nagyon merített ennek a szakbizottságnak és a parlamentnek a támogató akaratából, és úgy gondolom ez a kiindulási alap. További együttműködés, mélyebb együttműködés, és nem szeretném, hogyha úgy tűnne, mintha megakadt volna a lemez, de valóban a Lisszaboni szerződés további fejlesztési lehetőségeket kínál. Az ombudsman az Európai Ombudsman együttműködhet nemzeti regionális ombudsmanokkal, mégpedig több szinten már is élvezzük a nem régen létrehozott mechanizmusból, mi szerint az Európai Ombudsmanhoz ezek az ombudsmanok kérésekkel, kérdésekkel fordulhatnak, amikor az uniós jogalkotással joggal kapcsolatosan eh, értelmezési problémáik merülnek fel. Szeretném, hogyha ezt tovább elmélyítenénk, ugyanis Lisszabon most eh, parlament, illetve parlament közti kapcsolat lehetőségét is kínálja. Ennek segítségével a saját nemzeti kollégáimat arra ösztönözhetném, hogy az alkalmazás területén nemzeti parlamentjeiket vonják be, és ennek segítségével sokkal dinamikusabbá válhatna ez a hálózat, és természetesen egyre jobban felhívna magára a polgárok figyelmét. Már eh, használtuk a hálózat meglevő struktúráját a kérdések vonatkozásában. Van egy struktúrált fórumunk, és eh, ennek segítségével vonjuk be a regionális, illetve nemzeti kollégákat. Mondok példát is erre. Volt egy kérdés arra vonatkozóan, hogy egy beteg jogi ombudsmant eh, hivatalt hozunk létre. A betegjogok kérdése a Nemzeti Regionális Ombudsmannak jogköréhez tartozik. Úgyhogy aggasztónak találták az, hogy most valami európai szinten hirtelen felmerül, a hálózaton keresztül, a vitaforumon keresztül e, egyeztettünk, tisztáztuk ezt a kérdést, adtunk választ a kérdéseikre, és ennek segítségével szinergiákat sikerült létrehozni, amelyek egyrészt tisztázták az ügyeket, másrésztről segített ab, segítettek abban, hogy a meglevő lehetőségeket, problémákat tudatosítsuk, amelyek nemzeti szinten léteznek. Úgyhogy e, ha ezt Másképpen akarom megfogalmazni a következő tudomodat. Nem egy közös mechanizmus szeretnék létrehozni, ehelyett inkább terjeszteni, bővíteni szeretném a meglevő mechanizmusokat, és ki szeretném használni a Lisszaboni szerződés kínálta lehetőségeket annak érdekében, hogy kiegészítsem ezeket a mechanizmusokat, hogy több szinten, több síkon tudjuk bevonni ezt a szakbizottságot, az ombudsmani hálózatot, a nemzeti regionális szinten és a nemzeti parlamenteket, annak érdekében, hogy olyan szinergiák jönnek létre, amelyek hasznosak lehetnek a polgárok számára. Ms. Hankis, um, I wish to think... Hankis asszony, Köszönöm a kérdését. Abszolút eh, átérzem az aggáját. Tudom, hogy önöknél van kisebbségjogi ombudsman. Káterbach úrral, eh, amíg ebben a hivatalban volt, szorosan együttműködtem és magam is olyan részéről számsz a világnak, ahol sajnálatosan a kisebbségi jogok kérdése a régióban nagyon-nagyon fontos szerepet töltött be. Úgyhogy átérzem ezt a problémát. Ombudsmanként, ha megválasztanak erre a posztra, mindent meg fogunk tenni ennek érdekében, hogy foglalkozzam ezzel a kérdéssel. Aggaszt ez a kérdés, és tudomásom van erről a problémáról a következőt tudom menni. Európai ombudsmanként nagyon kevés olyan panasz futott be hozzám ilyen ügyekben. Általában a roma lakosság állítólagos jogsértéseivel foglalkoztunk, és jogilag az az elháríthatatlan akadály áll előttem, hogy ez mandátumon, ki, mandátumon kívül eső kérdés, ugyanis nemzet és regionális szinten kell ezeket a kérdéseket szabályozni, kezelni. Hogyha azonban a kisebbségeket védelemre szóló csoportként, tehát absztraktabban, nem etnikai kisebbségként definiáljuk, akkor az ombudsmannak viszont komoly szerepe juthat Például koralapú diszkrimináció esete. Volt nagyon fontos kezdeményezésünk, a sajátos igényekkel rendelkező, szükségletekkel rendelkező gyermekek esete, ez erkölcsileg is egy rendkívül robbanékony ügy, a parlamentnek, ennek a szakbizottságnak is bemutattam ezt a kezdeményezést, emellett nyilvános konzultációt és saját kezdeményezés kezdeményezést indítottam a fogyatékkal élők, fogyatékossággal élők esetére is. Tehát több ilyen kezdeményezés volt a részemről, amely rámutatott arra, hogy az ombudsman már nagyon aktívan részt vesz az úgynevezett védelemre szoruló csoportok problémának kezelésében. A mandátumon belül ezt az Európai Intézmény körülményekkel szemben. Úgyhogy én a magam részéről azzal válaszolnék a kérdésére, hogy készen állok arra, hogy bármely intézménnyel, vagy ezzel a parlamenttel, ezzel a szakbizottsággal, vagy nemzeti regionális szintű kollégáimmal együttműködjek annak érdekében, hogy pontosan ezt a kettős mérce elkerülést meg tudjuk oldani, amelyre ön is hivatkozott, de természetesen a, a, az európai intézményre szabott határokon belül az európai intézményekre vonatkozó szabályok tiszteletben tartásával kell ezt megtennem. Arra kérem Diamandúros urat, hogy rövidebben válaszoljon, mert már további mert már a Kács Deánynak az idejében nyúltunk bele, tehát arra kérem, hogy rövidebben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hát ez a problémája az ombudsmannak, hogy soka, hosszú válaszokat ad a kérdésekre. Gönc asszony, a panaszok megválaszolásának határideje. Ahogy mondtam, három hónap alatt az egyszerűbb kérdésekre választ tudunk adni. Mindenképpen szeretnénk ezt az időt csökkenteni. E, ezen vagyunk a munkatársaimmal mindannyian, és remélem, hogy sikerül majd ezt végre is hajtanunk. Malisz asszony, köszönöm szépen. Hát nagyon gyorsan kell válaszolnom most már. A, az egyablakos megoldás kérdése, igen, ezt szeretnénk eh, elérni, és szeretnénk létrehozni egy interaktív iránymutatást, amelyet eh, már az új websájtunk fog tartalmazni, és ez az interaktív iránymutatás segítséget eh, nyújt majd abban, hogy nehogy rossz helyre nyújtsák be a panaszt. Ezen kívül a Europe Direct-tel is együtt működtünk, tehát benne vagyunk az ők telefonos rendszerükbe, tehát hogyha ott tesznek fel kérést, akkor nem ütköznek kellemetlenségbe az állampolgárok. A Lisszaboni szerződés és átláthatóság kérdése. Igen, volt egy jelentés is ezzel kapcsolatban. Mindenképpen szeretnék az új tanácssal együttműködni. Ez a célom, hogy hogy a Lisszaboni szerződés értelmében mi nagyobb átláthatóságban működjek együtt velük. Különösképpen már beszéltem arról, hogy mennyire kihívá, ki, meg, mennyire megpróbálok így működni majd a nemzeti parlamentekkel és a Lisszaboni szerződés értelmében. Hauken asszony értem a kérdését, de nem igazán könnyű gyorsan megválaszolni azt. Azt mondanám, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 298 cikke lehetne a jogalapja a jó adminisztrációnak az Európai Unióban. Hajlandó vagyok arra, hogy együttműködjek ezzel a szakbizottsággal. Ugyanúgy ez nagyon fontos, hogy együttműködjünk, szinergiákat alakítsunk ki és hogy így létrejön a legjobb eredmény az állampolgárok számára, és így, hogyha egy jogalkotási javaslat születne, akkor abban hajlandó vagyok részt venni. Hogyan lehetne jobban nyomon követni? Úgy gondolom, hogy ehhez a legjobb megoldás az az, hogyha az ombudsman még intenzívebbé teszi az erőfeszítéseket, és pont ezt próbáltam leírni önöknek, hogyha megválasztanak újra, akkor egyre inkább az intézményekre szeretnék koncentrálni, beleértve az ügynökségeket is, és szeretném növelni azt, hogy a szolgáltatás kultúrája, kultúráját valóban megvalósítsák az állampolgárokkal szemben. Csicseszter úr, köszönöm szépen a megjegyzését. A legjobb döntésemről kérdezett. Azt hiszem, hogy a legjobb döntésem vagy talán a legjobb döntésem, az a sajátos igényű gyerekekhez kötődött. Ekkor tudtam egy olyan kérdéssel foglalkozni, amely szociális szinten nagyon fontos kérdés, a gyerekek oktatása, ez nagyon fontos volt, és nagyon büszke vagyok erre a döntésemre. Amit megbántam, megpróbálom elkerülni ezt a, nem próbálom elkerülni ezt a választ, de több dolgot is megbántam. Például azt, hogy nem tudtam jól elmagyarázni az álláspontjaimat néha a szakbizottságuknak, például a képviselő költségtérítéseit illetően ezeket nagyon fontosnak tartottam, mert az Európai Parlament a nagyobb átláthatóságot szeretett volna, ezt teljes mértékben támogattam. És itt nem, nem tudtam megfelelően képviselni, elmagyarázni az álláspontomat, és ezt sajnálom. Hogyan lehetne intézményesíteni a nyomonkövetést? Ezzel kapcsolatban már elég sok ö, mindent elmondtam, de a munkatársaimat is arra ösztönzöm, hogy legyenek kapcsolatban regionális nemzeti szinten az illetékes hatóságokkal. Elnök asszony, most nyelvet váltok. Köszönöm szépen. Már elmondtam hogy mindenképpen figyelembe veszem az önök kérését. Úgy gondolom, hogy már választattam arra, hogy hogyan kívánok együttműködni a nemzeti ombudsmanokkal, illetve regionális ombudsmanokkal. Nem szeretnék erről többet mondani. Az a kérdés, ami a szolgáltatás kultúrájához kapcsolódik. Úgy gondolom, hogy ez egy olyan kérdés, ahol már elég sokat elmondtam, de mindenképpen fontos az, hogy ezt tovább fejlesszük Együtt kell működni az Európai Ombudsmannak azokkal a szervekkel, amelyek itt szóba jöhetnek, például a bizottsággal, a főigazgatóságokkal, vagy a további szolgálatokkal is. Hogyan lehetne az állampolgárokat jobban tájékoztatni a jogaikról. Úgy gondolom, hogy Lisszabon minden lehetőséget megad erre, a nemzeti parlamenteket is be kell kapcsolni, hiszen a nemzeti parlamenteknek ebben kulcsfontosságú szerepe lesz. az úrnak azt szeretném mondani, már, már tulajdonképpen válaszoltam arra, amit kérdezett. Úgy gondolom, hogy Lisszabon nagyon sok lehetőséget nyújt az ombudsmannak, arra, hogy sokat tegyen az állampolgárok számára. Remélem, hogy majd újra megválasztanak ennek érdekében. Lerátti. Köszönöm szépen, Rápte képviselő a KCDI eljárás szerint. Κύριε Διαμαντούρο, θέλω να σας συγχαρώ για τα μέχρι τώρα πεπραγμένα. Először is gratulálni szeretnék az eddig elvégzett munkájáért. Gratulálni szeretnék további dolgokért is. Mégpedig, hogy milyen teljes és őszinte válaszokat adott a bizottságnak. Két megjegyzésem lenne. Amikor válaszolt arra a kérdés, hogy mit kell tenniük az intézményeknek azért, hogy jobb szolgáltatást nyújtsanak az állampolgároknak, ön hat pontot emelt ki. És ezek között két nagyon fontosat láttam. Először is az állampolgárok tájékoztatását a saját jogaikról és a jogok védelméről, másodszorban pedig a magyarázata annak, hogy mi történik, illetve hogy mi csináltak, és mi történt, és ezt a magyarázatot, ezt a leírást a kérelmező nyelvében kell leírni. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy nagyon fontos kihangsúlyozni az európai gondolatot. Az ön tapasztalat alapján, meghallgatva az ön válaszait, és kihangsúlyozom, hogy ezek a válaszok nagyon őszinték voltak. Én úgy gondolom, hogy ezek nagyon fontos munkát végzett Palederek képviselő. A magam részéről csatlakozom a kollégákhoz azzal, hogy azt mondom, hogy a 2008-as jelentés egy alapvető, egy mérföldkő volt, nem csak mint görög, de nem csak azért, mert görög vagyok, de alkalmam volt együtt dolgozni az ombudsmannal, aki szintén görög, hanem európai képviselőként is egy jelentést készítettem egy másik európai intézményről, és ez, az intéz, ez a bizonyos intézmény egy görög eh, vezetése alatt állt, és számomra egy nagy megteszítetes volt, hogy ezt a jelentést elkészíthettem. Rátérek a kérdésemre. Ön nyomozatokról beszélt. Milyen területen történtek ezek a kérdések? Köszönöm szépen kedves kollégáknak a kérdéseket. Szerencsére nincs, nem jó a megvilágítás, szerintem nem láthatják, hogy mennyire elpirultam a dicséretek hallatán. Rápti kollégá, eh, képviselő úrnak azt mondanám, hogy az ombudsman kötelessége, hogy őszinte legyen. És ezért őszintén válaszolok, megpróbálok megfelelni mindig az őszintesség követelményeinek. Mindig, egyszerűen. Úgy gondolom, hogy az ombudsmannak ez kötelessége. Kötelessége, hogy kommunikáljon a lakossággal, a lakosság által érthető nyelven. És ezért megpróbálom mindig a legérthetőbb módon szólni az emberekhez, a leghető leg egyszerűbben szólni. És remélem, hogyha megkapom ezt a tisztséget, akkor a továbbiakban is ezt fogom tenni. Paledeli kollégának válaszolva, a vizsgálat nagyon fontos eszköz az ombudsman számára. A vizsgálatokat fontos kérdésekben kell eh, lefolytatni, főleg az olyan jogsértéseknél, ahol specifikus kérdések merülnek fel, illetve az alapvető emberi jogok sértésénél, akkor is, hogyha csak egyetlen egyénről van szó ezt az eszközt felhasználtam, és a jövőben is fel használni a vizsgálatokat, pontosan azért, hogy kihangsúlyozzam olyan problémákat, amelyek fontosak lehetnek mások számára is, abban a szellemben, hogy segítsek az állampolgároknak. Nos, Harken képviselő időn túl kért szót, de mivel, hogy egy percünk van még, Diamandoros úr kap egy egy percet. Parancsoljon. Thank you, I'll be very brief. First of all, I want Köszönöm, egész röviden. Elnézést, hogy nem voltam végig itt a meghallgatása során, nem tiszteletlenségem jeléül, de hát eh, sok mindent kell tenni ebben a házban, néha egy időben. Lenne egy megjegyzésem azzal kapcsolatban, hogy ön is megemlítette a e, képviselői juttatás kérdését. Egyébként ez tiszteletremértő dolog. Az emberek, e, hogyha nem tudják felvetni a kemény kérdéseket, akkor az egésznek semmi értelme. Ezt nagyon pozitív dolognak tartom, tehát ez két rövid megjegyzést engedjenek meg. Említette az, hogy nem csak saját e, nyelvükön, olaszul, görögül kell beszélni az emberekhez, hanem világos nyelven. Ez nagyon fontos. A polgárok ugyanis nem tudják, mi a különbség az intézmények között. Nem tudják az egyes intézmények hogyan dolgoznak, úgyhogy ez alapvető fontosságú. Azt hiszem, hogy az időnek vége de tudom, hogy bizonyos előrelépést elért ezen a területen, de vannak-e további tervei annak érdekében, ahogy már elhangzott, hogy a polgárok eh, tényleg megértsék a nekik adott válaszokat, és emellett, hogy a megadott válaszokban ne ígérjünk többet a polgároknak, mint amennyit végül teljesíteni tudunk majd. Thank you very much. I, I appreciate you. Köszönöm Nagyra értékelem a megjegyzéseit, és köszönöm szépen, hogy a juttatásokkal kapcsolatban elmondtam azt, amit mondott. Ami a kérdését illeti, a következőt mondanám erre. A jó adminisztráció lenyűgöző eleme az, hogy nyitott végű. Ha valami nyitott végű, akkor óriási proaktivitási potenciál húzódik ebben hogy magam részéről abszolút eh, érzem azt, hogy nem szabad túlnyúlni a lehetőségeken, de úgy, is, úgy érzem ugyanakkor, hogy bőven van potenciál arra, hogy a polgárok érdekeit eh, kreatívan, eh, proaktívan tudjam képviselni. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmeztetést, hogy egyensúlyra kell törekednünk, az alulteljesítés és a túlteljesítés között valahol meg kell állni. Én Általában fordítva szoktam eljárni, kevesebbet ígérek, és ha lehet ennél többet teljesítek. Minden esetre értékelem a figyelmeztetést, és az a szándékom, hogy egyszerű nyelvvel dolgozzam. Egyébként itt is a csillagoség, a határ, attól függ, hogy az ember hogyan közelíti ezt meg. Ezt prudensen, óvatosan, figyelmesen kell megközelíteni, de ugyanakkor kreatívan és proaktívan. Köszönöm szépen a megjegyzéseiket. Mr. Diamanduros. Köszönöm Diamanduros úrnak a hozzászólásait. Elköszönünk, és rátérünk az utolsó jelöltre. Mr. Monet. Monet, urat szólítom.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 Uh, we welcome Mr. Monet. Üdvözöljük Monet urat körünkben, és megkérjük, hogy mondja el prezentációját. For the next 15 minutes. 15 percben.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 Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm, hogy alkalmat kaptam arra, hogy bemutassam a szakbizottság előtt az én jelöltségemet. Egy nagy megtiszteltetés és nagy öröm. Három nyelven szeretném a, az előadásomat bemutatni. Az én jelöltségemnek az erősségei a megújulás annak megújulásra támaszkodnak. Új szemre szeretnék ránézni erre az intézményre, új ötletekkel szeretem gazdagítani ezt az intézményt, új kihívásokra szeretnék válaszolni. Egy második jellegzetesség az én jelöltségemnek az, hogy én egy, om, én egy szakmabeli ombudsman vagyok, Belgiumban már elláttam ezt a tisztséget, 1997-től 2005-ig eh, végeztem ezt a feladatot. Brüsszben vagyok jelenleg eh, oktató, egyetemi szinten oktatom az ombudsmani eh, kérdéseket. A harmadik jel, az jelöltségem harmadik elege az, hogy jó magam is jogász vagyok. Nem csak elméleti, hanem gyakorlati szinten is, mert mert úgy gondolom, hogy ez egy alapvető követelmény az ombudsmannak jogászként mindig is gyakoroltam az, em, az állampolgárokat kiszolgáló feladatot. Nagyon fontos az, hogy belássuk az, hogy az ombudsmannak a feladata az, hogy szolgáltatást nyújtson az embereknek. Nagyon sok országban az ombudsmani eh, feladatok egyik alapkövetelménye, eh, alkotmányi követelménye az, hogy jogász legyen. Egy másik erősségem az, hogy jól ismerem az eh, EU-s intézményeket és ügynökségeket. Nagyon sok ilyen intézménnyel dolgoztam Brüsszelben, Strasbourgban, Luxemburgban, Kopenhágában. A Digi különböző főigazgatóságokkal is dolgoztam, különböző cikkeket írtam az Európai Unióról és működéséről. Még egy dolgot szeretnék kihangsúlyozni, az, hogy öt eh, EU-s nyelven beszélek, és különböző joggyakorlatokat ismerek, és úgy gondolom, őszintén úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy mindenkinek eh, az identitását tiszteletben tartjuk, és az identitásához nagyon fontosan hozzátartozik a nyelv, és nagyon fontos tehát, hogy az ombudsman, aki folyamatosan kapcsolatot kell, hogy tartson az európai állampolgárral is, az, hogy kommunikáljon az adott nyelveken egy másik nagyon fontos dolog az, hogy a generációkat átívelő jelöltség az enyém, 49 éves vagyok, majdnem 50, már van tehát egy bizonyos tapasztalatom, ugyanakkor készen állok arra, és fiatalos energiával tudok harcolni a kihívásokkal. Nagyon fontos ez Európában, és nagyon fontos mindez számomra. Nos, ami az európai ombudsmani koncepciómat illeti, világosak a célkitűzései. Mondjuk az, hogy a legfontosabb feladat számomra az, hogy megerősítjük a demokráciát az Európai Unión belül. Meg kell védeni a lakos, az állampolgárokat az önkénytől úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ezt megtegyük Európai Uniós szinten is, és nemzeti szinten is az Európai, az Unió, az Európai Uniós Parlamentet segíti az ombudsman. A parlament, és ahogy ezt jól tudják, az az intézmény, amelyiknek a legerősebb a legitimitás az Európai Unión belül. És végül, de nem utolsó sorban, demokratikus feladatokkal bír a szerződés alapján három alapelvet kell követni az ombudsmannak. Az első az átláthatóság, a láthatóság elvét tiszteletben kell tartani mindenképpen. Az legyen az Európai Unió jellegzetessége, és ez szerepel a szerződés első cikkében minden egyes intézmény, minden egyes eh, ügynökségben kell, hogy legyen átláthatóság. Ez egy prioritás. A másik, a felelőssége kérdése nagyon fontos. Ez egy nagyon fontos adminisztratív kérdés, úgy szintén minden egyes eh, közigazgatási egységnél. És joggal kérjük azt az Európai Uniótól, hogy az Európai Uniós intézményekben is ez legyen eres. A check and balances eh, rendszer kevésbé fejlett az Európai Unióban, mint nemzeti szinten. A harmadik jellegzetesség az, hogy a szolgáltatás kultúráját erősítjük. Ez legyen egy nagyon font ez, ez egy nagyon fontos kérdés, és ez az európai adminisztrációnak az, az egyik legfontosabb kérdése kell, hogy legyen. A harmadik célkitűzés az ombudsmannak az, hogy az alapvető emberi jogoknak a megerősödését az Európai Unión belül előmozdítsa. Tehát oda kell figyelni, hogy ne legyen diszkrimináció, nembeli diszkrimináció, különböző csökkent korlátozás és szolidaritás előmozdítása. Ezek mind-mind nagyon fontos kérdések, és ezekre a következő öt évben oda kell figyelni az ombudsmannak. Még egy nagyon fontos kérdés az, hogy legyen különböző reformjavaslatoknak a forrás, az előmozdítója, az Európai Uniós intézmények hatékonyságának előmozdítása érdekében. Nagyon fontos tehát, hogy az ő javaslatai alapján az intézmények jobban koncentráljanak az állampolgárokra, sokkal jobban eh, magukévá tegyék az alapvető jogokat és az emberi jogokat. Tehát ezek nagyon fontos kérdések. A ombudsman nagyon fontos szerepet játszik abban, hogy közelebb hozza az állampolgárokat az intézményekhez. Hogy kihangsúlyozva, és ezeken a célkitűzéseken dolgozva az a célom, hogy közelebb kerüljön jobban az állampolgárok az Európai Uniós intézményekhez, hogy jobban a magukévenak tekintsék az EU-t az állampolgárok egész Európában. Nagyon fontos, hogy az intézmények is megtegyék a maguk munkáját azért, hogy csökkentsék ezek, ezt a távolságot, hogy jobb legyen az imégy az Európai Uniónak a konkrét cselekvésekre, javaslatokra térnénk rá, amelyeket javasolni szeretnék. Ezek jobb EU-s igazgatásra koncentrálnának. Ez a jó igazgatási magatartás betartatását jelenteni az összes uniós intézményben tekintettel arra, hogy 2008. októberében meg is állapodtak az intézmények, hogy ezt meg fogják tenni. Még egy lépés lenne egy közös kódex létrehozása, közös jó igazgatási gyakorlati kódex létrehozása, egy olyan kódex létrehozása, amely minden uniós intézményre és ügynökségre vonatkozna. Emellett a helytelen gyakorlatokat eh, tágabban defini- definiálnám, nem a jelenlegi szinten maradnánk meg, és nem csak a kötelező elemekre koncentrálnánk. Emellett EU-s intézményként lenne egy átláthatósági tisztviselő, és a bizottság Kesmen jelentése egyébként kiválóan mutatott ebben az irányba, hasonló innovációt javasolt, erre valóban szüksége a véleményem szerint. Végezetül az Európai Ombudsmannak felügyelnie kell az EU alapjogi kartájának végrehajtását, erről már beszéltem, most nem térnék ki részletesen erre, bár alapvető fontosságúnak tartom ezt. A második cselekvési javaslat csomagom arra vonatkozik, hogy a hivatalnak az ismertségét javítani kell. Néhány számadattal illusztrálnám ezt. 2003 és 2008 között a panaszok eh, számának növekedése 28,5%-os növekedés mutatott. Hogyha a az befogadható válasz, eh, panaszokat illeti, itt 15%-os növekedést eh, láttunk, Hogyha egyfőre lebontjuk ezt, akkor a növekedés kevesebb, mint 1 ami pedig az összes panaszt illeti, itt egy 16,3%-os csökkenés volt tapasztalható. Ugyanakkor 48%-kal nőtt a hivatal költségvetési forrásainak aránya. Mit jelent ez? Egyértelműen azt jelenti, hogy sokkal szélesebb körben eh, eh, kell népszerűsíteni az, hogy a polgárainknak joguk van a hivatalhoz fordulni. Egy állandó információs kampányra van szükség a polgárok, illetve a közvetítők felé sokkal szorosabb együttműködésre lenne szükség, ezt alakítanám ki a médiával, ugyanis ez egy fontos eh, eszköze ennek az üzenetnek, hogy a polgárok igenis forduljanak hivatalhoz folyamatos részvételt biztosítani konferenciákon, szemináriumokon, emellett az Európai Ombudsman eh, küldötteinek egy eh, decentralizált hálózatát hoznám létre, ez nem kerülne semmibe, ugyanis az Európai Bizottság képviseletein keresztül oldanánk ezt meg, az Európai Parlament információs hivatalain keresztül, és emellett azt javasolnám a parlamentnek, hogy az adminisztratív határozatok kötelezően jelezzék azt, hogy a polgároknak joguk van az Európai Ombudsmanhoz fordulni. Ami ezt a jogot illeti, ezt kéz a kézben kell megoldani azzal, hogy jobban eh, segítsük a polgárokat, amikor panaszt tesznek. Egy elektronikus eh, szűrőrendszert eh, alakítanék ki előzetes kérdésekkel, és hogyha valaki panaszsal fordul az ombudsmanhoz, nos, a be nem fogadható, vagy a mandátumon kívül eső kérdéseket, megkereséseket eh, Eh, ki kell szűrnünk valahogy, jelenleg 85% az ilyen be nem fogadható megkeresések eh, aránya. Emellett egy interaktív, eh, minden EU-s intézményre vonatkozó kézikönyvet dolgozni ki, ennek segítségével közvetlenül a kompetens intézményhez fordulhatnának a, problá- a polgárok. A harmadik csomagjavaslatom arra vonatkozna, hogy az együttműködési szálakat intenzifikálni, erősíteni kell. Ez az együttműködés ugyanis alapvető fontosságú az ombudsmani hivatal, illetve a parlamenti képviselők közötti együttműködés. Nem tudom, tudná, tudják-e, hogy az ombudsmani hivatal eh, hoz érkezett panaszok kevesebb, mint egy tizedét nyújtották be parlamenti képviselőn keresztül. Egyébként eh, lehetőség volna erre, de csak a panaszok kevesebb, mint egy tizede került eh, hozzánk eh, parlamenti, illetve a hivatalhoz a parlamenti képviselőkön keresztül, már pedig ez egyszerűsítést és eh, pazarlás csökkentést jelentene. Emellett a petíciós szakbizottsággal együttműködést erősíteni kell. ennek azt mondja, az együttműködés már 14 éve igen kiválóan működik, de azt hiszem a duplikációkat el kell kerülni, és növelni kell a szinergiákat a két testület között, amikor átfedésben levő területeken vizsgálódik a két Emellett az a PETI eh, szakbizottság mellett egyéb szakbizottságokkal is együtt kell működnünk, emellett nemzeti regionális ombudsmanokkal, illetve petíciós bizottságokkal is együtt kell működnünk. Ez működik, de nem elég jól. 2008-ban csak 8 uniós eh, joganyagot érintő kérdést eh, beszéltük meg regionális nemzeti ombudsmanokkal, illetve ilyen petíciós bizottságokkal. Nyolc darabot! Ez nem elég, a szinergiánkat mindenképpen mélyíteni kell a hálózaton belül. Szeretném, hogyha szorosabb lenne ez együttműködés az Európai Ombudsman, illetve a Nemzeti Emberi Jogi Bizottságok között, annak ellenére, hogy az új kötelező kartát betartassuk. Végül, de nem utolsó sorban az Európai Parlament, illetve az Európai Bíróság közötti szorosabb együttműködésre szükség van annak érdekében, hogy a tartósan jelentkező eh, helytelen magatartásokat ki tudjuk küszöbölni. Azt hiszem, hogy ez nagyon fontos. A negyedik csomag, ez az utolsó javaslatcsomagom, ez az Európai Ombudsman cselekvéseinek javítására vonatkozik. A hivatalnak véleményem szerint meg kell erősítenie az Európai Bizottság 226-os 228-as cikk használatával kapcsolatos felülvizsgálatát. A, bizonyára tudják, ez a szabálysértési eljárásra vonatkozik. Ez a jobb szabályozás, a jobb jogalkotás szellemébe illeszkedik azt hiszem, hogy mi mind eh, tartalmi, mind eh, eljárási kérdéseket eh, felügyelhetünk. Emellett arra is szükség van, hogy a megkeresések kivizsgálásának idejét csökkentsük. Most ez sikerült 30 hónapra, átlagos 30 hónapra rög, csökkenteni, de további csökkentésre van szükség. Emellett arra is szükség van, hogy rendszeres follow-upot biztosítsunk az önök kritikus megjegyzéseire nagyobb nyomást gyakoroljunk az intézményekre, hogyha valóban helytelen igazgatási gyakorlatról látunk jeleket. Végül arra van szükség, hogy egyszerűbb kezelési eljárásokat és konszenzus alapú megoldásokat találjunk. A hazámban ezt igyekszünk meg valósítani a klasszikus kezelési módokon túl. Köszönöm szépen, elnök asszony. Természetesen, hogyha vannak kérdéseik, szívesen állok rendelkezésükre. Grazie. E, allora, premo il dibattito. Köszönöm szépen, megnyitom a vitát, megadom a szót akkor Grüni asszonynak, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony, üdvözlöm, Monette úr. Nagyon sok elemet adott a kezünkben, de ki szeretném hangsúlyozni az, hogy mik a prioritásai a következő ombudsmannak, milyen javításának, javításokat szeretne eszközölni az ombudsmani hivatalban, illetve hogy módosítani szeretné az ombudsman státuszát, milyen módon, milyen javaslatokat szeretne tenni az Európai Intézményeknek, hogy javítsák az ombudsman intézmény munkáját, és milyen módon tökéletesíthetik az együttműködésüket. Milyen hiányosságot lát ön az ombudsman intézményben, konkrétan milyen módon fogja ön elindítani a tervét, a céljait, nagyon fontos, nagyon széles körű tervei vannak, ezt láttuk. Milyen szerepet szán ezen belül a petíciós bizottságnak? Kérem szóljon néhány szót erről is. És milyen módon szeretne együttműködni a további intézményekkel is? Köszönöm szépen. Grazie, l'onorevole Bossinaro. Köszönöm szépen, Bossinaro képviselő. Mr. Monet, Monett úr, a Peti szakbizottság aggódva látta azt, hogy 2008-ban a panaszok 36%-a az átláthatóság hiányához kötődött, beleértve ebbe az információ hiányát, az információ vagy a dokumentumok kézbesítésének hiányát is jelentette ez. Hogyan kívánja kiépíteni, megszerezni az állampolgárok bizalmát? Köszönöm szépen. Honorable eh, Köszönöm szépen, Hankis képviselőasszony. Köszönöm szépen. Kedves Monet úr, engedje meg néhány nagyon rövid kérdést, amely azzal is összefügg, amelyet amit ön igen meggyőzően és rokonszenvesen úgy fogalmazott meg, hogy céljai közé tartozik az Európai Unió imázsának a javítása. Ez valóban fontos dolog, mert hát az állampolgárokért vagyunk, ugye, és nem fordítva, és ezzel az imázsal néha vannak komoly problémák. Az első ilyen kérdésem az volna, hogy milyen garanciát lát ön arra, hogy a jogsérelmek között ne legyenek divatos és kevésbé divatos jogsérelmek, tehát arra gondolok, hogy az állampolgárok között a teljes a panasztevők között a teljes jogegyenlőség biztosítva legyen, tehát senkinek ne kelljen úgy éreznie, hogy az ő sérelme hátrébb való, mint valaki másé, akár ilyen vagy olyan politikai megfontolások, országának földrajzi helyzete, vagy egyéb ok folytán. Kérdezném azt is, hogy ön fiatalos lendületről beszélt, ami nekem szintén nagyon bizalomgerjesztő, és ezzel kapcsolatban kérdezném, hogy érezze ön magában elég elszántságot ahhoz, hogy az olyan eseteket valóban mélyére hatolva kivizsgálja, ami korrupció gyanút korrupció gyanút vetnek fel, akkor is, hogyha ez a korrupció itt vagy ott az állam legmagasabb szintjeit érinti. Következő kérdésem volna, hogy ugye a szabadság és a biztonság szempontja sokszor, ha nem is szembe kerül egymással, de kényes kérdésé válik, és bizonyára vannak olyan panaszok, amelyek azt kifogásolják, hogy mondjuk a szervezetbűnözés vagy a terrorelhárítás folyamán hát esetleg úgy érzik emberek, hogy a szabadságuk vagy a privát szférájuk sérül. Én magam azok közé tartozom, akik úgy gondolom, hogy nem szabad átesni a ló másik oldalára, mert a bűnüldözés, terrorelhárítás nagyon fontos Európa biztonsága szempontjából, de érdekelne az ön véleménye, hogy ebben a kényes és sokszor ellentmondó szituációban hogyan látja ezt a dolgot Kérdezném arról, hogy a Lisszaboni szerződés után ugye új petíciós formákra is lehetőség nyílik, például a népszavazás intézményére, hogy ehhez hogyan viszonyul, és végezetül öntől is megkérdezném, hogy a nemzeti kisebbségek kollektív jogsérelmeit, tehát magyarán, amikor embereket azért él jogsértelem, mint például most a szlovákiai magyarokat, akik a nyelvüket nem használhatják, mert egy nemzetiséghez, tehát nemzeti hovatartozásuk miatt, hogy hogyan látja ezt a dolgot kezelhetőnek, mint emberi jogsérelmet. Köszönöm szépen. Grazie. Köszönöm szépen, Paledeli képviselő. Köszönöm szépen, Monett úr, ezt a nagyon dinamikus eh, bevezetőt. Láthattuk, hogy milyen elképzelése van az ombudsmani munkáról. Egy kérdésem lenne, mint hogy gondolja, hogyan lehetne csökkenteni a vizsgálatok időtartamát? Beszélt ön is erről, de azt szeretném megkérdezni, hogy gyakorlatban hogyan képzeli ezt el? Harkin. Harkin. Madam Chair. Uh, Köszönöm szépen, Eh, elnökasszony, üdvözlöm Monett urat. Köszönöm szépen ezt a nagyon részletes és gyakorlatias bevezetőjét. Néhány kérdésem lenne, rövid kérdések ezek, és ezek legtöbbje arra koncentrál, hogy, gyakor- hogy példákat mondjon arra, amiket említett a vezetőjében. Beszélt arról, hogy a klasszikus eh, eh, jogokról próbál elmozdulni el, a konkrét tevékenységekre. Beszélt arról is, hogy különbözőség van a kontinentális, illetve az angol száz jogi rendszer között. El tudná, ki tudná ezt jobban fejteni? azt sem lehette, hogy a jognak mindig az állampolgárok szolgálatában kell állnia. Ezzel kapcsolatban már gondolta valamilyen jogszabályra, amely jobban tudná szolgálni az állampolgárok érdekeit, és hogyan tudná ezt még jobban biztosítani. Negyedik kérdésem a rossz adminisztrációhoz kötődik, amelyet említett, hogyan tudná kiszélesíteni ezt a definíciót ezt erről szeretném kérdezni, és ha megismételné azt, az jó lenne. Ezen kívül említettem még azt is, hogy nagyobb szinergiára van szükség az Európai Ombudsman, illetve a petíciós szakbizottság között akkor, amikor ugyanazokat az ügyeket vizsgálják. Gondolta itt valami konkrét dologra, és ki tudná ezt jobban fejteni? Köszönöm szépen. Grazie. L'onorevole Oken. Köszönöm szépen. Oken képviselő. Uh, Köszönöm szépen. Én is szeretném megköszönni a rengeteg felvetését. Ez nagyon ígéretesnek tűnik. Azt mondta, hogy szeretné javítani a szabálysértési eljárások nyomon követését. Az eljárások, illetve a tartalom tekintetében megvan-e a kompetenciája erre. Erről beszélt még, arra, beszélt még arról is, hogy nyomon követni a bizottság munkáját, hogyan néznek ki ez lényegében. Említette még azt is, talán, hogy a parlamenti képviselők kihasználták az alkalmat, alkalmanként arra, hogy az ombudsmanhoz elmenjenek, ritkán került erre e, sor. Tehát ki tudná ezt feltenni? Hiszen ez egy nagyon érdekes kérdés, hiszen bennünket hibáztat. Mit vár tehát tőle, mit tegyünk ennek érdekében, hogy ez változzon? Köszönöm, Szálavrákos képviselő. Αναφερθήκατε, κύριε Μωρέ. Köszönöm szépen. Beszélt az egyensúlyról az ombudsman, illetve a petíciós szakbizottság között. Hogyan látja ezt intézményes keretekben? Vannak-e átfedések? És van esetleg egyfajta nyomás is, ami miatt az ombudsmani feladatokat nem lehet jól elvégezni. La parola di nuovo Mr. Monet. Monet úrnak adom meg a szót. Um, a lot of questions, Mrs. President, so I'll try... Sok kérdést kaptam, tehát megpróbálom nem, nem elfelejteni ezek nagy részét. Um, Grüni. Köszönöm szépen, Gröni asszony, a kérdéseit. Ön azt kérdezte, nagyon helyén valóan, hogy válasszak ki egy prioritást a sok prioritás közül, amelyiket felvázoltam. Nehéz feladat elé állít, ugyanis úgy vélem, hogy nagyon sok elem van az, amelyik prioritást élvez. Nem mindegyik van ugyanazon a szinten, de nagyon nehéz lenne egyet kiválasztani ezek közül. Amennyiben egy egyet kérne. Úgy gondolom, hogy meg kellene erősíteni azt a jogot, állampolgári jogot, hogy az állampolgárok az ombudsmanhoz forduljanak. Én úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos. A legfontosabb, innen indul ki az ombudsmani intézmény eh, egész munkája. 14 éve létezik az ombudsmani intézmény, és láttuk, hogy növekszik egyre inkább a hozzák fordulók száma az aránya. Ugyanakkor rendkívül gyenge még az intézményünkben, mert amikor elemezzük a különböző pereket, azok, amelyek elfogadhatóak, befogadhatóak, illetve relevánsak, azt látjuk, hogy az ombudsman még nemzeti szinten sem tudja ezeket a kérdéseket pontosan megvédeni. De európai szinten más a kérdés, ugyanis az állampolgárok, akik kapcsolatban lépnek az európai intézményekkel és ezen belül az ombudsmannal, azok nem minden állampolgár. Tehát ez azt jelenti, hogy szűkül a kör, különben több millió panaszos is lehetne. Ugyanakkor a 14 év alatt abszolút értelemben véve nagyon kevés panasz jutott el hozzánk. Nagyon kevés panasz, amelyekre igazán kompetens az ombudsman. És ön bizonyára tudja, hogy az európai az Európai Ombudsman költségvetését mások kritizálják, és mi ennek alapján mi azt mondjuk, hogy minden egyes panasz egyre, ink, egyre több pénzbe kerül ennek a kivizsgálása. Ez egy olyan számítás alapszik, amelyeket én áttekintettem és láttam. Igen, félrevezető ez a számítás, de ugyanakkor rámutat egy problémára, amelyik létezik az első, tehát prioritás az, hogy jobban megismertessük az állampolgárokkal a jogaikat, ez lenne a prioritásom. Tehát, hogy jobban bemutassuk az ombudsman intézmény, a ombudsmani feladatokat, informat, információkat továbbítsunk ki, információkat juttassunk el olyan emberekhez, akik eddig még nem kapták meg ezeket az információkat. Nos, nem gondolom azt, hogy az ombudsman státuszát meg kellene változtatni. Korábban kértem azt, hogy te, dolgozzuk át, és újítsuk föl a státuszt. Korábban. Ugyanakkor azt tapasztalom, hogy ezeket a kéréseket, amelyeket én bevezettem, ezeket be is fogadtak, és be is vezették. Gratulálok emiatt a petíciós bizottságnak és a leköszönő elnöknek azért, mert ezeket sikerült elérniük és átvinniük. Nagyon fontos, hogy ezek legyenek, mert a 9-es cikk alapján hozzá kell, hogy férjen a különböző aktákhoz, az adatokhoz. Nem az én találmányom volt, az egyszerűen egy, egy gyakorlati kérdésről volt szó, amely felmerült nemzeti szinten is, és ezért abból a tapasztalatból merítve úgy gondoltuk, hogy nagyon fontos, hogy európai szinten is meglegyen. Nagyon fontos tehát, hogy megadjuk az állampolgároknak azt a bizalmat, amivel renne, amit szükséges, a rossz közigazgatási kérdésekre rámutassunk, ezeket kiemeljük, főleg, hogy megoldjuk ezeket a problémákat. Objektív módon meg tudjuk állapítani, hogy mi a helyzet, és nagyon fontos az, hogy az állampolgárok bizalma növekedjen gyorsan, azonnal. Korábban tettem javaslatokat módosításokra, de most nem tenném meg, mert a parlament azt mondta, hogy ez nem kívánatos, ez nem jó ötlet. A kompetens bizonyos dolgokban kompetens, és például vannak más kérdésekre az adatvédelmi ombudsman. Úgy gondolom, hogy az ombudsman jogi kerete kiváló, nagyon kellően megalapozott, megvan a megfelelő együttműködés. A parlament, az ombudsman ugyanakkor nagyon fontosak és alapvetőek azok a bírósági ajánlások, amelyeket az Európai Bíróság kiadott, amelyek rávilágítanak arra, hogy milyen jogkörrel, milyen mozgástere van az ombudsmannak. Milyen módon lehet lehetne ezt az igen sokoldalú tervet al, gyakorlatban alkalmazni. Igen, valóban széleskörű tervről van szó, és úgy gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy az ombudsman regionális, nemzeti és európai szinten a lehető leghatékonyabb legyen. Hogyan tudjuk ezt tehát a gyakorlatban megvalósítani? öt év áll majd rendelkezésemre erre. Én úgy gondolom, hogy két mód van erre. Az első az, hogy a 63 munkatársával együtt az ombudsman a megfelelő embert a megfelelő helyre tegye, hogy a legjobban kiaknázzuk a képességeiket. Ismerem a munkatársakat, évek óta követem a munkájukat, és biztosíthatom önöket arról, hogy kiváló minőségű munkatársakról van szó. Ez egy igen nagy gazdagság. A második az, hogy nem lehet egy ilyen programot gyakorlatba elindítani, hogyha nem tudunk létrehozni egy szinergiát, egy akaratot az európai intézmények részéről, egy közös és mindent átölelő akaratot, közös akaratot elindítani. És úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy ez megvalósuljon, óriási számban kell kapcsolatokat kiépíteni, elmagyarázni a céljainkat, és bevonni őket ezekbe a folyamatokba. Úgy gondolom, hogy az ombudsman az intézmények nem szeretik, mert az ombudsman egyfajta ellenőri szerepet végez, és ezáltal mindig rámutat arra, hogy mit csináltunk rosszul. Úgy gondolom, hogy ezzel kapcsolatosan, hogyha rá tudjunk mutatni arra, hogy itt együttműködésről van szó, és nem felülről vagy másonnan jövő ellenőrzésről, akkor a csatát félig már megnyertük, mert akkor együttműködni fognak az intézmények. Ki szeretném hangsúlyozni a petíciós bizottsággal való együttműködés kérdését. Hárman is föltették ezt a kérdést, ezért úgy gondolom, hogy elég fontos kérdés ami az együttműködés más intézményekkel illeti, úgy gondolom, hogy a programomban ahol ez világosan kiderült. Bastinára úr. The question in English. Angolul tette fel, ha jól emlékszem a kérdését, igen. Valóban az összes panasz 36%-a az átláthatóság hiányát, az információhoz való hiány, hozzáférés megtagadását, dokumentációhoz való hozzáférés hiányát jelentette. Ez nagyon magas szintű, hogyha összehasonlítjuk a nemzeti panaszokkal. Messze meghaladja ezek szintjét, ugye 36% tényleg rengeteg, túl sok. Nem mondanám azt, hogy aggasztó, nem ezt mondanám, de egyértelműen jelzésnek veszem az, hogy az Európai Ombudsman úgy, ahogy az elmúlt 14-ben, 14 évben a két ombudsman koncentrált erre a területre, az átláthatóságra valóban koncentrálni kell. Ezt egyébként az új szerződés is előírja, illetve az 1049-es rendelet. Ez a egyike a két jogorvoslati lehetőségnek, két lehetőség van a polgároknak ilyen esetben, vagy bírósághoz, vagy az ombudsmanhoz fordulnak. Ez rendkívül fontos, nem is a hivatal, hanem a polgárok számára, hogy az átláthatósághoz való jog, az áttekintéshez való jog valóban a gyakorlatban is megvalósuljon. Hogyan lehet az átláthatóságot növelni? Hogyan lehet az ezzel kapcsolatos panaszok számát csökkenteni? Egyrészt együttműködéssel, másrészt tudatossággal. Együtt kell működni az intézményekkel, folyamatosan hangoztatni kell, mennyire fontos ez. Ez nem véletlen, hogy a szerződés egyik cikke az átláthatóság, nyitottságot az unió egyik alapértékévé teszi. Az európai polgárok és az EU közötti űr és az átláthatóság hiánya nagyon negatív jelenség szerintem, és azt hiszem, hogy ez rámutat arra, milyen bizalomhiány eh, mutatkozik minden uniós eh, köztisztviselőnek tudatosan kell ezt tudnia. Ezért van szükség arra a folyamatos képzésre, amelyet eh, én az képzésük alapjává szeretnék tenni rá kell mutatni számukra annyi, hogy mennyire fontos, hogy nem a parlamenteket, nem a bizottságokat, nem az államot szolgálják, hanem a polgárokat. És a polgárok megkövetelik ezt a nyitottságot, és a szerződés ezt teszi. Tehát az erről való tudatosság az európai köztisztviselők ezen ismereteinek növelése nagyon fontos. Legyen nagyon sok Európán belül és Európán kívül is legyen nagyon sok ilyen képzett, ebben képzett köztisztviselőnk. Ezt a gyakorlatot ugyanis még nem osztjuk eléggé. Persze javult, javult a helyzet, ez igaz, de még mindig van bőven fejlődni valónk. A második terület az együttműködés. Hogyan? Ahogy Grüni asszonynak is említettem, hogy minden egyes ügynökséggel együtt kell működnünk. Egyébként Majstadt úrral, az EBB igazgatója elnökével egyeztettem. Ugye tudjuk azt, hogy egy egyetértés megállapodás jött létre a panaszok befogadása területén. Tudjuk, mennyire fontos minden intézmény az EBB szempontjából is, hogy ez a napi tevékenység alapjává váljon. Ezt eddig még nem tudták el kellőképpen, úgyhogy egy eh, folyamatosan kérni kell, eh, ragaszkodni kell nagyobb átláthatósághoz. Some legal constraints. Vannak-e jogi korlátok, vagy kötelező szabályok, amelyeket létre lehet hozni, és aztán be lehet tartatni a hatóságok részéről? Yes, Mrs. Hankis, Hankisasszonynak válaszolhatok? Hankisasszony. Ön is több kérdést vetett fel. Először az image kérdése. Nem az ombudsman imidzsét kell javítani, nem szeretném túlságosan, hogyha a hivatalra, magára az intézményre koncentrálnánk, inkább a polgárok jogaira szeretném rávilágítani a figyelmet, hogy az ombudsmanhoz tudjanak fordulni, hogy megvan ez a joguk. Ezt szeretném sokkal ismertebbé tenni. Egy érdekes kérdést tett fel. Ez érdekes, itt azt jelenti, hogy alapvető fontosságú, hogyan lehet biztosítani a jogok egyenlőségét. Ez egyébként az ombudsman korbiznisze. Ez nem csak az én fő feladatom, de az enyém mindenképpen. Biztosítani kell a jogok betartatását, ami az egyenlőtlenséget illeti, és tovább lépnék, én jogász vagyok, sokat publikáltam egyébként az equity témájában, ami nem ugyanaz egyébként az angol száz, illetve kontinentális jogban, de egy dolog az egyenlőség, az equality, az equity az a szolidaritással kiegyenlített egyenlőség. És nemzeti ombudsmanként ez volt az irányadó számomra, ugyanis úgy gondolom, hogy a közszolgálatában nem lehet eh, feladatot ellátni akkor, hogyha nem biztosítjuk az egyenlőséget, sőt, az equity-t kell biztosítani. Most ennek a fogalomnak a kifejtésére nem igazán van időm, eh, nagyon közel áll a szívemhez, de Valóban a közszolgálatában, a közigazgatásban ez rendkívül fontos. Az ombudsman segíthet abban, hogy az adminisztráció, a közigazgatás jobban tudatában legyen ennek. Igaz az, hogy a korrupció elleni harcról eddig nem sokat mondtam, de ez is az ombudsmani hivatal egyik alapját képezi. Egyébként más EU-s intézmények is foglalkoznak ezzel, például az OLAF. És most visszatérnék Grüni asszony egyik kérdésére is. Nagyon örülök annak, hogy az új ombudsmani alapszabály, alapokmány az adott intézmény keretén belül eljárást helyez kilátásba a köztisztviselő ellen, hogyha valóban korrupció bebizonyosodott. Az, a korrupció valóban rosszabbá tette az EU működését. Lehet tökéletesen, ezer tökéletesen becsületes köztisztviselőnk, elég egyetlen egy korrupciós eset az egészet aláír, alásná, a polgárok bizalma összeomlana, és az EU-n belüli bizalom is romlana egyetlen eset miatt. Ezért kell rendkívül ébereknek lennünk a korrupciós esetek kapcsán. De itt is a korrupció kordában tartása, ellenőrzése egy a posteriori cselekvés, a képzés előzi meg ezt, hogyan tudjuk biztosítani azt, hogy a köztisztviselőink eh, abszolút tiszták szeretnének maradni az ügyek kezelése során. Ami a szabadság, illetve a biztonság kapcsolt kérdését illeti nagyon fontos, az egyik nem inkompatibilis a másikkal. Abszolút osztom a nézeteit, de előfordul, hogy időnként az egyik egy kicsit ellentmondásba kerülhetik a másikkal, vagy esetleg a politikai döntéshozókat, a köztisztviselőket arra kényszeríti, hogy az egyiknek túl nagy tudták teret adjanak a másikkal szemben. Úgyhogy pontosan erre gondoltam, amikor a szabadság és a biztonság találkozási pontjáról van szó. Itt erre a találkozási pontra is nagyon éberen kell figyelni a hivatalnak, azért, hogy mind a kettő érvényesüljön, de E, a szabadság biztosítása is meglegyen a biztonság mellett. Óriási kihívás egyébként évszázadok óta, és a soron következő évszázadok során is napirenden lesz az, de biztos vagyok benne, hogy nemzeti és e, európai szinten is sikerült olyan intézményeket létrehozni, amelyeket, amelyek abszolút figyelnek erre amelyek folyamatosan e, kvázi ugatják ezt az üzenetet, folyamatosan közvetítik ezt az üzenetet a, a közigazgatások felé. Végül, de nem sorban említette a kisebbségek jogainak sérelmét. Tudom, hogy nagyon közelről érintett, nem akar mondani, hogy aggódik emiatt, de a saját hazám kisebbségeit is jól ismerem. Nagyon sok kisebbség van, három kisebbségről beszélhetünk hazám esetében, úgyhogy sokat tudok erről a kisebbségi ügyről is, és abszolút elkötelezett vagyok a kisebbségek jogainak biztosítása mellett. Az elmúlt kilenc évben arra koncentráltam, hogy a kisebbségek jogait tiszteletben tartsák, de más kisebbségeket is el tudunk képzelni. Például a nemi alapon kikristálysodó, vagy nyelvi alapon kikristálysodó kisebbségekre, fogyatékossággal élőkre gondolhatunk. Koncentráltam erre az elmúlt kilenc évben, és európai szinten is eh, szeretném a további eh, aktivitásra nyílna lehetőség. Accelerare perché kérem gyorsabban, mert az idő szorít. Um, how to speed the process of the inquiries. Uh, hogyan lehetne felgyorsítani a vizsgálatok eh, idejét? Nagyon örülök annak, hogy feltette ezt a kérdést, mert még a végén azt gondolják, hogy csak jó tettek állok elő, de nem mondom, hogy hogyan lehetne ezt valóban megvalósítani. Fel kell ismerni azt, hogy már így is javult a helyzet. Most már eh, a 12 hónapot eh, értük el átlagban, 13 hónap volt eddig, de el kell érnünk a 12 hónapot. Ennek kell lennie. Ez, az a határidő, amelyet előírnak eh, az Európai Bizottság részéről a 2026 2028 as cikkekben. De hogyan tudom ezt eh, valóban megvalósítani? Ez volt az utolsó pontom. Úgy, hogy eh, egyre inkább a konszenzusra épülő megoldásokat eh, alkalmazom. Azt, hogy ezt kihasználom, és ezt megtettem Belgiumban is, tehát megpróbálunk kihasználni a legrugalmasabb módszereket. Ezzel nagyon sok időt lehet nyerni magunk számára, a munkatársak számára, és is sokkal több időt lehet fordítani a vizsgálatokra. Tehát nagyon fontos azt, hogy látnunk kell azt egyre inkább, hogy hol vannak a e, legegyszerűbb, legrugalmasabb módjai a panaszok kezelésének, annak érdekében, hogy időt takarítsuk meg, és ezt az időt a klasszikus, hagyományos vizsgálatokra fordítsuk. Ezt csináltam Belgiumban is, és úgy gondolom, hogy ezt EU szinten is meg lehet valósítani. Akin asszony. Ott, ott ül. Harkin, Harkin asszonyhoz beszélek. Igen, majd Okin asszonyra is ráterek, de először Harkin asszony következik. Have put me, have put several questions. Számos kérdést feltett nekem. Nem biztos, hogy értettem az első kérdését, tehát a klasszikus jog és az új kihívások, tehát inkább a második kérdésével kezdeném. Európát két alapvető jogi rendszerre lehetne osztani a angol száz jog, illetve a jog rendszere. Úgy gondolom, hogy ezek egymást kiegészíthetik, ahogy hangkisasszonynak is elmondom. Az ECFITI rendszerből indultam ki, és megpróbáltam ezt bevezetni hazámban is, de elmondhatom, hogy nagyon nehéz volt meggyőzni a parlamentet, a politikai döntéshozókat, vagy akár még az akadémikusokat is ezzel kapcsolatban. Pedig nagyon hasznos lehetne az, hogy ezt bevezessük a jogi rendszerünkben. Ezért hiszek az, a komplementaritásba, tehát az, hogy a két jogrendszer kiegészíti egymást. Néha úgy vélem, hogy sokkal nagyobb hangsúlyt kellene fektetnünk a két rendszerre akkor, amikor a panaszokkal foglalkozunk. Nem szeretném most kifejteni részletekben, de három generációs ombudsmanjaink voltak Európában, az első generáció a skandináv országokban, a 70-es években is volt egy generáció, illetve a déli országok diktatúrája után kialakult ombudsmanok, és ezen ombudsman generációk különböző módszereket alkalmaztak, és mindegyik módszer nagyon hasznos volt, mert ezek egymást kiegészítik. Úgy gondolom, hogy az Európai Ombudsman egész Európa ombuds menje, és magában egyesíti a különböző jogrendszereket is. Hogyan definiálom a rossz adminisztrációt. Mikor az első ombudsman a parlamentnek azt javasolt, azt hiszem ez 96-97-ben történt, tehát amikor az első ombudsman a rossz adminisztrációnak a definícióját adta meg, ő azt mondta, hogy a, az elvek kötelező jellegének hiánya. Szerintem sokkal szélesebb körülnek kell lennie a definíciónak. A rossz adminisztrációnak magában kell foglalnia azt, hogy megsértik az úgynevezett soft law-t, az elvet, még akkor, hogyha az nem kötelező érvényű. Tehát pontosan a rossz adminisztráció nem csak az illegalitást jelenti, és úgy gondolom, hogy ezért van szükség egy szélesebb körű koncepcióra a definíció kapcsán. Ami pedig a Petíciós Szakbizottság és az Európai Ombudsman közötti együttműködést illeti. Hadd szögezzem le. Úgy vélem, mert hát követtem az intézmény történetét a kezdetét kapcsolatban. Úgy gondolom, hogy az első ombudsman, illetve Diamandouros a szurkozati együttműködés az önök szabizottságával kitűnő volt valójában. Nem tudnék semmit sem kritizálni, pont ellenkezőleg sokkal-sokkal jobb volt az együttműködés, mint bármely tagállamban. És valóban ez példaértékű, amelyet néhány nemzeti ombudsman vagy nemzeti petíciós bizottság is nyomon követhetne. Palideli asszony is elmondta ezt, hogy vannak át, egymást átfedő ügyek a szakbizottságban és az ombudsmannél is, és együtt kell működnünk annak érdekében, hogy ezeket elkerüljük. Úgy vélem, hogy megtalálhatjuk azokat a panaszokat, dossziékat, ahol a petíciót ahol a petíció nagyon átfogó, és ahol az ombudsman felléphetne, sor kerülhetne információk cseréjére, akkor, amikor ugyanazon ügyel kapcsolatban járunk el. Oké, asszony következik most. Nagyon-nagyon fontos kérdést tett fel nekem egy nagyon, nagyon jogi jellegű, jogilag nagyon fontos kérdés ez. Az Európai Ombudsman jogosult-e arra, hogy felmérje azt, hogy az Európai Bizottság 226-228-as cikket megfelelően alkalmazta-e. Azt mondanám, hogy nem csak eljárás, de tartalom szempontjából is megvizsgálhatja azt, hogy hogyan alkalmazták ezt. Én nem mondom azt, hogy az Európai Ombudsmannak ellenőriznie kellene azt, hogy az Európai Bizottság ezt a hatáskört, ezt az alapvető hatáskört a 226-228 cikkből fakadóan az Európai Ombudsman és az Európai Bizottság közötti aláírt egyetértési megállapodás a 226-os 228-as cikkel kapcsolatban egyértelműen kimondja azt, az Európai Bizottság dönthet arról, hogy, hogy használja ezt a hatáskört, amelyet ez a két cikk ad számára. Ezt az Európai Bíróság támogatta, tehát azt szeretném elmondani, hogy az Európai Unió már, már ez ideig is így járt el, hogyha megnézzük a munkáját, hanem nem csak eljárás szempontjából vizsgáltak 226-228-at. Nagyon egyszerű a dolog. Az ombudsman például azt mondhatja az Európai Bizottságnak, hogy hogy nem volt eléggé, nem, nem megfelelően járt el, amikor 226-228-ast alkalmazta. És egy alapvető elvről van itt szó, amelyet a Belgiumban alkalmaztunk, ez pedig a megfelelőség kérdése. Tehát egy adott hatók, hatáskört nem lehet kihasználni úgy, ahogy azt szeretnék, nem lehet nem megfelelő módon felhasználni azt, és ezt számos nemzetközi, nemzeti, adminisztratív, illetve jogalkotó jogi testület megerősítette. Tehát a közszolgálatoknak józanul kell bánnia az ilyenfajta előírásokkal, és az ombudsman csak ezt tudja vizsgálni, hogy a 226-228-as cikkeket megfelelően józanul alkalmazták-e. Tehát nem csak administratív aspektusból lehet ezt vizsgálni, hanem úgy is, hogy ezt józanul használták-e, józanul alkalmazták-e, vagy sem, vagy ad, akár adott esetben ö, rosszul alkalmazták-e. Szalapakosz úr már elhagyott bennünket, de azért megválaszolom a kérdését. Úgy vélem, hogy véleményem szerint nem volt semmilyen fajta feszültség az Európai Ombudsman és az Önök Szakbizottsága között, legalábbis én nem tudok erről az elmúlt 14 év során, és remélem, hogy jövőben sikerül majd még szorosabb együttműködést elérnünk. Köszönöm szépen, akkor következzék a KTI eljárás. Egyetlen egy személy kért szót, Heppin képviselő. Egy percet adok rá, és utána a válasz is egy perces. Köszönöm szépen, nagyon rövid leszek. Hogyha a monitorot meghallgatom, és az a benyomásom, és ezzel ezzelek hollandul, mert ő is érti ezt, úgy gondolom, hogy ő egyfajta Obama-szerű megváltoztatás reformot szeretne végrehajtani. A, Strasbourgban az ombudsman elszigetettségben, de itt vannak a különböző szervek Brüsszelben. Nagyon gyakran azt szeretük volna, hogyha baráti megoldás születik, egyetetek az ombudsmannal, de a jogi szolgálat, az Európai Bizottság részéről viszont mindig azt mondta, hogy ezt meg ezt nem lehet megtenni, és egyfajta ö, vatikáni ö, kúria jött létre. Tehát erős intézményekkel állunk szemben. A konkrét kérdésem az az lenne, hogy milyen szerepet lát magának a médiában. Azt mondta, hogy a médiának nagyon fontos szerepe lehet. Azt láttuk, hogy energikus szerepet képzel el az ombudsmannak, de hogyan szeretné átadni azt, amit tesz a médiának, annak érdekében, hogy az állampolgárok egy képet kapjanak arról, hogy amit is csinál. De egyébként nagyon sok sikert kívánok önnek az Obama-szerű reform programjához. L'onorevole Jár ha chiesto la parola. Jár képviselő is szót kért. Igen, köszönöm szépen, elnök asszony. Az előttem feltett kérdés az jól passzol a saját kérdésemhez is. Hogyha az európai állampolgárok rájönnek arra, hogy az ombudsman sokat tehet értük, komolyan veszi őket, akkor egyre több panaszt fog majd kapni. Most mi gondolják az emberek, hogy nem akarnak az ombudsmanhoz fordulni, mert túl sokáig tart de a legfontosabb az, hogy az állampolgárokat komolyan vegyék, ezt mondta, és hogy a panaszaik ne tartsanak túl sokáig. A kérdésem az az lenne, hogy mit változtatna meg jogilag annak érdekében, hogy még gyorsabban menjen a panaszok elbírálása, és szüksége van-e a parlament segítségére? Mi is azt szeretnénk ugyanis, hogyha a petíciók még gyorsabban kerülnek feldolgozásra, hiszen mindig ez a probléma a panaszokkal, hogy joguk van az állampolgárnak arra, hogy választ kapjanak, és joguk van arra, hogy megfelelő időn belül megfelelő választ kapjanak. Was muss man dann ändern? Das die... Tehát mit, mit változtassunk meg ennek érdekében, hogy ez így legyen? Köszönöm, Pácsán. Um, ja, Pink. Igen, Hepping úr, köszönöm szépen a kérdését. Úgy tűnik, hogy talán a programom túlságosan ambiciózus, nem tudom. Úgy gondolom, hogy valóban ambiciózusnak kell lennünk ezen, poszt, ezen a poszton. Úgy vélem, hogy már évek óta foglalkozom a különböző európai intézményekkel, szakmából kifolyólag, és tudom, hogy milyen erősek lehetnek az intézmények akkor, amikor a reformokat akarják aláásni. Ezt tudom, és főként európai szinten előfordul az, hogy vannak olyan intézmények, vagy hivatalnokok, amelyek nem igazán szeretik a változásokat. Ez így van, de de hát ez hozzátartozik az intézményekhez, és nemzeti szinten is ugyanez a helyzet az ombudsman esetében, hiszen az ombudsmannak állandóan azt kell kérnie, hogy nagyobb átláthatóság legyen, nyitottság legyen, és kilenc éven át ezt tettem. Nem kapjuk meg azt, amit szeretnék, azt, amikor kérdezzük. Megtanultam azt, hogy nagyon kitartónak kell lennünk. Ez az egyetlen módja annak, hogy hosszú vagy akár középtávon ezeket a célokat el tudjuk érni. Ez e- egy nap alatt valószínűleg nem történhet meg. Feltett egy második kérdést is nekem, hogy a az én, illetve a munkatársai munkáját hogyan fogom a média felé közvetíteni. Különböző országok példáját szeretném itt megemlíteni, például Ausztriában, Belgiumban, Hollandiában, Franciaországban, vagy bármely országban, amikor eh, a ombudsmanoknak eh, bizonyos megállapodásai vannak a médiával, hogy még jobban bemutassák a munkájukat az állampolgárok felé. Most nem arról van szó, hogy minden nap sajtótájékoztatot, akarok tartani, hanem inkább azt szeretném, hogy különböző programokban megjelenjen az én munkám a médiában. Elnézést jár úr! Csak néhány másodpercem van arra, hogy megválaszoljam a kérdését, bocsássa ezt meg nekem. Teljes mértékben egyetértek önnel, nagyon fontos, de nagyon nehéz az is, hogy reményt adjunk, akkor, amikor ezt a reményt nem veszik figyelembe. Teljes mértékben értetek ezzel, ugyanígy érzem ezt én is, hiszen ezt láthattam Belgiumban ombudsmanként, senki sem tökéletes. Tudom, hogy ez szörnyű, és ezért mondtam azt, hogy Együtt kell munkálkodnunk, meg, meg kell ismernünk az ombudsman munkáját, és olyan programot kell kifejleszteni, amelyel az állampolgárok nem fordulnak az ombudsmanhoz olyan kérdésekkel, amelyeket nem az ombudsman felelős. Együttműködésre van szükség, mert csak ez hozhat eredményt. Grazie, Mr. Monet. Noi... Köszönöm, Monet úr. Üdvözöljük, köszönjük szépen, hogy megjelent körünkben. Van még néhány percünk arra, hogy lezárjuk a mai nap munkáját. Ahogy önök tudják, a bizottság, a szakbizottságnak sem joga, sem lehetősége sincs arra, hogy értékeléseket foganatosítson. Tehát a maraton után mi a parlament elnökéhez továbbítjuk a meghallgatásoknak a jegyzőkönyvét, az összes hozzászólással és megállapítással, ami elhangzott a három jelöltel kapcsolatosan, akik pályáztak erre az ombudsmani posztra. Amennyiben nincs további megjegyzés, hozzászólás, javaslat az elnökség felé, akkor én úgy gondolom, hogy lezárhatjuk ezt az ülést azzal, hogy